Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Vannak kollégák, akik Vilniusban vannak, mások pedig Addis Ababából térnek éppen vissza. De ennek ellenére megegyeztünk abban, hogy az LKS-szel a, ír a kérdésekre válaszolnak, és először is Nielsen asszony kérdését hallgatjuk meg. Kirgisztán kapcsán parancsoljon. Igen, Kirgisztánról van egy kérdésem. Kirgisztán egy parlamenti demokrácia, de néhány hónapja nyugtalanító fejlemények történtek az országban. Van egy olyan törvényjavaslat, amely a nem kormányzati szervek tevékenységét korlátozná, és ez a szabadság korlátozását, illetve a polgári társadalom korlátozását is jelenti, és a titkos szolgálat tevékenysége és egyre nagyobb, illetve egyre nő. Másrészt pedig azt említeném meg, hogy az emberi jogok helyzete is romlik Askarov elnöklése idején, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ő élete végéig gyakorolni fogja ezt a hivatalt, és nagyon sok emberjogi harcos van, akiket üldöznek a hatóságok, és éppen ezért kialakul a lakosságban egy radikális réteg, és köszönöm szépen, ennyit szeretem volna elmondani. So thank you. Köszönöm szépen, kérem a, a külügyi szolgálatot, hogy válaszoljon. Yes, good morning. Jó napot kívánok! Ami Kill Nielsen kollega Kirgizisztánra vonatkozó kérdését illeti, nos valóban a kérdése első részével teljesen egyetértünk hiszen valóban pozitív trendek is kitapinthatóak a Kirgiz köztársaságban, pozitív jelenségek tanúi vagyunk és a régióban Kirgizisztán a demokratizációs folyamat e, élenjárója, és igyekszünk a demokrácia megerősítését e, támogatni, valamint a jogállamiság megerősödését támogatni. Azonban joggal mondta azt is, hogy van itt probléma is. Az új törvénytervezet és jel, jelezni kell, ez egy törvénytervezet, még nem fogadta el a parlament. Tehát az új törvénytervezettel vannak gondjaink. A köztársaságban egyrészt egy életképes civil társadalom él, működik. A civil szervezetek például a Public Oversight Council-ba, a civil szervezet ellenőrző tanácsában részt vesznek a minisztériumokkal együtt, de ugyanakkor a parlament erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a civil szervezetek jogát aláaknázza. Álláspontunk ezzel kapcsolatban a következő, hogy ez a kezdeményezés nem jó. És ez csak elmélyíti a kirgiz társadalom megosztottságát, a demokratikus reformok megelősítése konszolidációja során. Kirgizisztánban ugyanakkor eszmecsere vita folyik erről a reformról, és vannak olyan pozitív jelzések, amelyek a civil társadalomból származnak, és a civil szervezetek azon vannak, hogy vonják vissza ezt a törvénytervezetet. És itt a civil szervezeti ágazatot kérik, hogy ő hangsúlyozza, hogy a törvénytervezetet vissza kell vonni. Az Emberi Jogi Szakbizottság elnöke a parlamentben egy múltkori vitában hangsúlyozta, hogy figyelembe veszik ezeket a szempontokat. Számíthatunk tehát esetleg arra, hogy az Emberi Jogi Bizottság nem szavaz, leszavazza ezt a tervezetet. Ezen felül pedig az ombudsman a tanácson belüli ombudsman is eh, negatív eh, véleménnyel volt erről, és ilyen módon kijelenthetjük, hogy a törvény még csak egy törvénytervezet, ezt nem fogadták el, a vita zajlik, és ahogyan a múltban, így most is nyomon követjük az eseményeket, és aggájainkat hangsúlyozzuk a kirgiz Ami pedig a kérdés második részét illeti, és a Aszkorov helyzetét illeti, nyomon követjük az Aszkarov helyzetet, a Aszkarov úr ellen indított pert is követjük. És um, igyekszünk um, követni az eseményeket. Az EU tagállamok kétszer Aszkarovot meglátogatták a börtönében is. Október 20-án pedig eh, az USA az október 16-i eh, határozat fölötti mély megdöbbenését hangsúlyozza, ezt a legfelső bíróság hozta ezt a határozatot, miszerint, hogy nem indítanak vizsgálatot az Aszkarov elleni kínzások vágya ügyében. A nyilatkozat azt mondja, hogy az emberi jogi tanács véleményét figyelembe kell venni, és hogy azonnal nyomozást kell indítani, vizsgálatot kell indítani a kínzások ügyében. Végezetül pedig az ország déli részének támogatásáról néhány szót. Vannak olyan projektek, amelyek az emberi jogi kezdeményezés kapcsán a déli térre, térségre koncentrálnak, például a gyermekkereskedelemet megakadályozó kezdeményezések, vagy az ifjúsági programok, melyeknek célja az, hogy a civil szervezetek lehetőségét eh, az európai kezdeményezés ernyője alá vonja. Ez egy országos projekt, eh, de különösen fókuszálunk itt a déli térségre is. Köszönöm. Köszönöm, más nem kér kérdezett, tehát jöhet a következő kérdés Oroszországról. Donskis úr arra kért, hogy hallgassa meg a választ, hiszen Vilniuson van a csúcson, éppen ezért tehát röviden elmondom a kérdést magát. Ez az orosz Szergej Magnitsky, orosz ügyvéd megkínzásában résztvevő orosz hivatalos személyeknek való vízumkiadási tilalomról szól ez a kérdés. A, mi a parlamentben nem kaptunk erről információt, és a főképviselő nem tette ezt az ügyet a külügyi tanács ülésének napi rendjére. Aggasztó az is, hogy Oroszországgal olyan megállapodás készítenek, készülnek aláírni, mely szerint 15 ezer orosz szolgálati útlevél tulajdonos szabadon utazhat az EU térségébe. És lehet, hogy itt a Szergé Magnitsky, itt a megkínzó emberek is a 15 ezer közé tartoznak. Ezért tehát az Európai Parlament gyorsított eljárásban igyekszik ratifikálni az erre való ö, jogszabálytervezetet, és kérdezzük, hogy az EKS meg tudja erősíteni, hogy amikor az orosz szolgálati útlevél tulajdonosok szabad mozgásáról állapodott meg, tekintettel volt erre a specifikus ügyre. Másodszorban. Mikor terjesztik ezt a jogszabálytervezetet a tanács és az Európai Parlament elé? Ezen felül az EKS meg tudja mondani, hogy a parlament megkeresésére milyen választ igyekszik találni a közös vízum korlátozások kialakítása tekintetében az úgynevezett Magnitsky lista listán lévő emberek kapcsán, akiket súlyos emberi jogokkal való visszaélésekkel gyanúsíthatóak. Köszönöm szépen! Ha megengedi, akkor az első válasz az, hogy tehát én most az EKS nevében válaszolok, és utána átadom majd a szót a kollégának az Európai Bizottság DG Home képviselőjének, hiszen az ő illetékességükbe tartozik a téma részben. Magnitsky eset aggályos számunkra, önök is tudják, ugye más alkalmakkal is beszéltünk már erről. Az orosz hatóságoknak egy független, hiteles nyomozást kell lefolytatniuk, hogy fölmérjék, hogy milyen körülmények között halt meg, és ki a felelős ezért. A nyomozási, független nyomozás folyik, és embertelen körülmények között tartották őt, és kínozták is, ezt állapította meg a nyomozást. A mi pozíciónk egyértelmű, több alkalommal hangsúlyoztuk ezt a parlamentben is több közleményt is kiadott a főképviselő ebben a témában. A aggályos számunkra a márciusi közlemény, hiszen muszáj tisztázni, hogy milyen módon és miért halt meg Magnitsky úr. Véleményünk szerint elfogadhatatlan volt a helyzet, és a bűnösöket a júliusban a Moszkvai Bíróság elítélte. inkorrekt eljárás volt, nem voltak megfelelő bizonyítékok, nem, és nem tisztázták a halálának a körülményeit. Ez a mi pozíciónk, ezt egyértelművé tettük az orosz hatóságok számára is minden szinten, a jövőben is ezt fogjuk tenni. Gyakorlatilag már több mint négy éve eltelt Magnitsky úr halála óta felvetette Van Rompuy elnök ezt a témát, levelet küldött a partnerének 2012. áprilisában, felhívta Oroszország figyelmét arra, hogy hihető megoldást találjanak. Több alkalommal a legmagasabb szinten vita folyt erről az emberi jogi konzultáció során. Pontosan ma is van egy emberi jogi konzultáció Oroszországgal, ma délelőtt, Brüsszelben. A konzultáció során az EKS ma is egyeteművé teszi, hogy mik az elvárásaink, hogy megfelelően folytassák le a nyomozást, a kivizsgálást. Részünkről ennyit tudok mondani. A kérdés második felére pedig úgy gondolom, hogy a bizottság kell, hogy választ adjon. Köszönöm. Diderik Pálmán úr, a Digi Home víza egységének a vezető helyettese kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tárgyalásokat folytatunk az oroszokkal a vízum könnyítési megállapodásról. Ez gyakorlatilag egy frissített vízum könnyítési megállapodás lesz, hiszen már most is hatályos egy ilyen megállapodás az, egy, az Európai Unió és Oroszország között. Most egy újabb változatról tárgyalunk ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy modernizálni fogjuk a meglévő megállapodást. A mandátum keretei között megvan a lehetésünk arra, hogy vízamentességet adjunk a biometrikus szolgálati útlevél tulajdonosoknak. A kérdés még abszolút nincs lezárva. Pontosan a szolgálati útlevél tulajdonosok témája elakadt. Az EU oldaláról több olyan tagállam van, amelynek biztonsági aggályai vannak ezzel a kategóriával kapcsolatban. Nyomon követjük ezt a témát, és még egyáltalán nem tartunk ott, hogy a tanács elé és az Európai Parlament elé vinnénk a megállapodást elfogadásra. Ez a helyzet a tárgyalásoknak jelenleg. Hozzá tudom tenni a Magnitsky esettel kapcsolatban, hogy a tagállamoknak természetesen megvan a lehetősége, hogy bárki olyan, olyan személyt, akiről, akik nem akarnak beengedni a saját területükre, hogy ezt a, ennek a személynek a nevét a SIS rendszerbe, a Schengen információs rendszerbe beírják, ez azt jelenti, hogyha egy ilyen személy vízumot kér, vagy pedig megjelenik a határon, külső határon, akkor nem fogják megengedni, hogy belépjen az Európai Unióba. Ez egy olyan lehetőség, ami a tagállamok illetékességébe tartozik hogyha valaki azt mondja, azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy ki, tehát mi nem is igazából tudunk hozzáférni a SZISZ listához, ez tagállami illetékességbe tartozik, ennyit szerettem volna mondani. Hogyha további kérdések vannak, akkor nagyon szívesen adok választ. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát úgy értem, hogy még mindig messze állnak attól, hogy lezárják a megállapodást, illetve a megállapodás a tanács és a parlament elé vigyék, akkor ezt a messze vagyunk még ettől, ezt értelmezhetem úgy, hogy ez nem a jelenlegi jogalkotási időszakban lesz? Már a parlament szempontjából? Válasz. Hát ezt nehéz megmondani. Az én személyes véleményem az, hogy ez nem valószínű, de nem lehet kizárni, mert januárban lesz magas szintű találkozó, utána egy csúcs. Az oroszoknak természetesen nagyon fontos, hogy a frissített vízum könnyítési megállapodás hatályos legyen, mert ez nem csak a szolgálati útlevél tulajdonosok számára okoz könnyebbséget, hanem ez általánosságban az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat erősíti. A szerviz vagy szolgálati útlevél tulajdonosok száma ugye jelentéktelen az összes személyhez képest, akinek ez előnyt fog jelenni. A tagállamok blokkoló kisebbségének vannak biztonsági aggájai. Én, termész, én személy szerint úgy gondolom, hogy ez rövid távon nem fog megoldódni, de hát sose tudni, hogy mi történik. Ki kell várnunk. Először is a koreperhez vissza kell majd mennünk, és második lépésként és erre szeretném is felhívni a figyelmüket, mielőtt lezárjuk a megállapodást, második eh, lépésként, ugye a korreper is feltételt szab, a megállapodást meg kell vizsgálni az általános orosz-EU kapcsolatok eh, aspektusából is, és ez azt jelenti, hogy a megállapodás elfogadása az EU-orosz kapcsolatok eh, értékelésének a feltételéhez fog kapcsolódni, és ebben a témában természetesen nagyon sok új elemet lehet majd bevenni, ami az orosz-EU kapcsolatokhoz tartozik. Például a PNR téma is, ugye, amit az oroszok most bevezettek, ez nem tetszik nekünk. Tehát nagyon sok egyéb dolgot majd figyelembe kell venni, mert itt igazából nem csak a vízum könnyítési egyezményről van szó. Elnök, köszönöm. Anna Gomez kérdése következik Kazasztán témájában. Most kaptam, tegnap este kaptam egy e-mailt Az AKC-EU Addis Abebai ülésén volt Gomez asszony, és onnan most utazik vissza Brüsszelbe. Nem tudom, hogy van-e olyan szociális, van-e olyan szocialista frakcióbeli képviselő, aki a választ fogadni tudja. Esetleg akkor írásban kérnénk a választ. Rendben, köszönöm. Következő kérdés, Kácák úr kérdése. Irakban a türkmén kisebbség elnyomása. Tegnap beszéltünk erről, tegnap volt, ez, volt egy meghallgatásunk, és sajnos nem volt elég idő, ezért a kolléga nem tudott választ adni, de Kazakor szeretne teljes választ kapni írásban, mert röviden már megkapta a választ, de egy részletesebb választ szeretne igényelni írásban. Köszönöm. a görög tengeren és a szárazföldi határon történt eseményekkel kapcsolatban egy német, nem civil, egy német civil szervezet vetette fel ezt a kérdést a menekültek visszautasítása a görög-török határon illegálisan és rendszeresen kiutasítják ezeket a menekülteket a török határon és a tengeri határon. Nemzetközi védelmet próbálnak keresni ezek a menekültek, illetve családegyesítés keretében szeretnének eljutni a családjukhoz, akik már Európai Uniós országokban élnek. A dokumentumjaikat elveszik, és így személyigazolvány vagy útlevél nélkül nem tudnak még a humanitárius támogatási programokban sem részt venni, és nem tudnak a családegyesítési előnyökkel sem élni, amelyet pedig bizonyos tagállamok biztosítanak. Az áldozatokat a szilletékes hatóságok nem regisztrálják hivatalosan, és nem is kérdezik ki őket, azt sem tudják, hogy milyen nemzetiségűek sokszor nincs biztosítva számukra, hogy nemzetközi védelmet kérhessenek, és nem tudják megtámadni ezt az illegális kiutasítást, pedig sokszor az életüket veszélyeztető körülmények között közé kerülnek vissza az Elfrosz folyó mentén, illetve a határokon történő kiutasítás során sokszor fegyverekkel is fenyegetik őket, és vissza kell, hogy térjenek a török vizekre. Sokszor kínzásnak is minősülő események történnek. Sok, a török hatóságok sokszor letartóztatják őket, és vissza jutatják, visszaküldik őket a származási országba. Ebben a kontextusban a kérdésem az, hogy jelenleg a szabásértési eljárás milyen szinten áll, amit Görögország ellen indított a bizottság, pontosan a menekültekkel kapcsolatos irányelvek szabályainak a megszegése miatt. Kevés kivétel, kivételtől eltekintve gyakorlatilag a Frontex operatív területén történtek ezek az illegális kiutasítások. Harmadik kérdésem. Az EU hogyan biztosítja azt, hogy a Frontex a görög határon emberi jogi jogsértés műveleteket ne végezzen. Hogyan lehet ellenőrizni a Görögországnak jutatott támogatások felhasználását, és hogyan lehet elkerülni, hogy támogassuk a görögök részéről az illegális kiutasítást és az emberi jogi jogsértéseket. A speciális támogatást is kapott Görögország, ez pontosan miben áll ez a kérdésem. Sherman Illy, Sherman Illy van közöttünk. Ő a DG Home képviseletében érkezett hozzánk, és a Frontex és a határőrizet felelőse is. Uh, I'll go. Köszönöm szépen. Egyenként válaszolok a kérdésekre. Az első kérdés a menekült ügyi eljárásra vonatkozó irányelv alkalmazására vonatkozik. Nos, Görögország menekültügyi rendszerét reformálják, és ezért ezt az irányelvet jelenleg nem, az irányelv betartja, nem ellenőrizzük, illetve nincsen szerződésszegési eljárás Görögországgal szemben. Ezen felül a visszafordítás irányelv érvényesítését minden tagállamban, így Görögországban is eh, megvizsgáljuk, és kapcsolatban állunk ebben az ügyben a görög hatóságokkal. Második kérdés a Frontex. Re vonatkozik. A bizottságot támogatta, tájékoztatta Frontex, hogy eh, az eh, műveleti területén visszaélések vágya vágyával éltek. A Frontex felvette a görög hatóságokkal a kapcsolatot, és a görög hatóságok azt mondták, hogy jogsértésre utaló jeleket nem találtak. Harmadik kérdés, mit teszünk? Az Frontex koordinált intézkedések során né emberi jogi sértések eh, gyanúja esetén mind a Frontex, mind a befogadó tagállam hatóságával felveszük a kapcsolatot. Magyarázatot kérünk annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk, és természetesen a Frontex azonnal felveszi a kapcsolatot a befogadó állammal, és kéri őket, hogy a művelet során felmerülő visszaéléseket azonnal küszöböljék ki. A Frontex alapjogi keretét jelentősen javította, egy alapjogi stratégiát és egy akciótervet fogadott el, valamint az alapjogi eh, biztos eh, irodája is szoros együttműködésben működik a Frontex-el. Harmadik kérdés az alapokra vonatkozik. Az európai határkezelési, visszafordítási alapokat a megosztott igazgatási módozatban vezetik, kezelik. Tehát a tagállami nemzeti programok tevékenységeit a alapjogok betartása szempontjából is ellenőrizheti a bizottság. És a bizottságnak jogában áll, hogy lezárja a pénzeszközök, hogy megakadályozza a pénzeszközök átutalását, hogyha az emberi jogok megsértésének gyanúja felmerül. Ugyanakkor a konkrét kérdésre válaszolva jelenleg még nem rendelkezünk információval arról, hogy a speciális egysége miből állna össze. Ez egy görög egység, Ám amikor a görög hatóságokkal felveszük a kapcsolatot, akkor minden az összes érintett hatóságuk fellépésére rákérdezünk, és ezzel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha jól értem, akkor most folyik a, a helyzetnek, az esetnek a felmérése, a nyomozása amit mondott, a jelenleg rendelkezésre álló válaszok nem teljesek, szóval még nincs meg a válasz magyarul. Folytatni kell ezt a munkát, és azt mondta, hogy a Frontex jelentősen javította az alapvető jogokkal kapcsolatos munkát. Igen, egyetértek önnel, azt hiszem, hogy 2009-ben még csak mandátumuk sem volt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak, már mint az emberi jogok védelmével, de a Frontex emberi jogi biztosa, tagja a bizottságnak, ez volt a kezdet, és most már a megvalósítás kezdődik meg, illetve most már a nyomon követés, a follow-up is folyamatban van a különböző emberi jogi sértésekkel kapcsolatban, úgyhogy van lehetőség arra, hogy a Frontex ilyen missziókat szervez. És nekünk folyamatosan meg kell kérdezni, rá kell kérdezni ezekre, ugyanis nagyon fontos az átláthatóság, a transzparencia. Először ez nem volt teljes mértékben adott, de mindenképpen sokkal gyakoribb beszámolásra lesz szükség ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első kérdés. Most mérjük föl a jelentésnek, a megelőző jelentésnek a jelentőségét, és hát utána, majd utána járunk az esetleges vádaknak, illetve a felrót hibáknak. A Frontex szabályozás az emberi jogi tiszt vagy biztos egy megfelelő mechanizmus alapján dolgozik, és most van ez tulajdonképpen kialakulóban. Azt még el kell mondanom, hogy a Frontex igazgatója, ahogy ön is mondta, ő az, aki ezt a munkát felfüggesztheti, vagy lezárhatja, akkor, hogyha valamilyen módon alapvető jogok sérülnek, és hát ez az ügyvezető igazgatónak a feladata. Hát ez csak egyfajta információ az ön számára, és nálunk az Emberi Jogi Bizottságban januárban meghívták az EU ombudsmant, Euréli asszonyt, és ő is feltett néhány kérdést a Frontexnek, és a Libe, kollégok, Libe bizottságban dolgozó kollégáknak számolt be, és hát e, így aztán még több kérdés e, lesz majd önökhöz, e, legalábbis ez várható, akkor azt hiszem, hogy a kérdések végére értünk, és kérem, mm, bocsássák meg a kollégáknak, hogy nem mindenki tudott eljönni, majd írásban megkapják a választ. Hát most körbenézek, mert a következő rendi pontunk, pontunk a kínzás felszámolása a világban. Nem, bocsánat, van még először egy update a ö, külügyi szolgálat részéről az izraeli politikáról, a általános periódikus áttekintés keretében nem volt világos, amikor az emberi jogi tanácsban dolgoztunk Genfben, hogy Izrael most folytatja a munkát ezzel a Universal Periodic Review-val, tehát hogy részt vesz ebben, és úgy tűnik, hogy a második review az, az október 29-én lesz az izraeli kormány kezdetben visszautasította, hogy ebben részt vegyen januárban. Az első ország lett volna, amelyik bolykottálja ezt a folyamatot. Netanyahu izraeli miniszterelnök végül is bejelentette, hogy az ország részt kíván venni a UPR-ban, de Izrael visszatért a komoly fenntartásokhoz, tehát továbbra is komoly fenntartásai vannak az emberi jogi tanácssal kapcsolatban, és éppen ezért formálisan felszólították, hogy ezt vizsgálja meg, mert ez a nem együttműködés esete az ötödik határozat, ötödik per egy határozatnak felel meg a UPR mechanizmusban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, azt hiszem, hogy nagyon rövid lehetek abban, hogy mi történt mostanság. Meg tudom erősíteni azt, amit ön elmondott. Izrael október 15-én vasárnap azt mondta, hogy megfelel ennek, és aztán ön helyesen mondta, hogy ez volt októberben, de hát aztán ez elhalasztásra került. Mindenek szemben Izraelben a fejlődés, ahogyan ezt megmondta, hogy ő részt vesz ebben. Mi csak üdvözölni tudjuk ezt a döntést Izrael részéről, hogy részt vesz a folyamatban. Ez egy nagyon fontos lépés volt és hozzájárul ahhoz, hogy a UPR az egyre univerzálisabb lehet. Izraelnek lehetősége van a saját emberi jogi helyzetének bemutatására, biztosítja a megfelelő felülvizsgálatot, ajánlások kialakítását, és ez jótékony hatással van. Izrael hangja hallható lesz, eddig nem volt, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk ezt a fejleményt részünkről. Köszönöm szépen. Természetesen mi is üdvözöljük ezt, ugyanis hogyha egy ország bolykottálja a folyamatot, akkor az egész mechanizmus megkérdőjeleződik, úgyhogy az Egyesült Nemzetek emberjogi munkájának reformja szempontjából a UPR volt az egyik lényegi korrekció ami kevésbé volt átpolitizált, mint korábban az egész kérdéskör, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell vitatni a delegációkkal, amelyik, delegá- amelyik Genfbe megy majd, és már folynak az előkészületek, és ez jó hír. Köszönöm szépen. Rendben, és akkor most mit csináljunk? a kínzás felszámolása a világon a következő napi rendi pontunk. uton van már az előadónk, Veronik de Kaiser asszony. Ha itt körbenézek, akkor az árnyék jelentés felelősök itt vannak. Gál asszony, Donszki úr Véniuszban van, Demis Márke is úton van, Tenuk, és Madame Verge asszony szintén, ők is árnyék jelentés felelősök akkor, akkor várjuk meg talán, nem? Néhány percet várunk, ha még Veronik megérkezik. Nincs értelme beszélni a kérdésről, ha nincs itt az előadó, és mm, változtatni kell a menetrenden, ugyanis a legutóbbi alkalommal nem tudott itt lenni, mert beteg volt, úgyhogy csak néhány perc szünetet tartunk. Köszönöm. Kedves kollégák, Veronik megérkezett, és azt mondta, hogy autóval közvetlenül a német határól idáig egyfolytában vezetett, hogy itt lehessen velünk időben, úgyhogy most bevezetem a témát. Már folytattunk eszmecserét erről a témáról, a kínzás felszámolásáról a világban. Ez júniusban volt, amikor szerveztünk amikor a Nemzetközi kínzási, kínzás áldozatainak a nemzetközi napja volt. 2007-ben is tanulmányoztuk már a kérdést az EU irányvonalak végrehajtásának elemzésével. Az EU megerősítette a vállalását az EU stratégiai keretei között emberi jogi témában, hogy továbbra is harcolni fog a kínzás ellen és az embertelen körülmények ellen. Az EU akció tervben is három téma foglalkozik a kínzás felszámolásával. 2012 óta új irányvonalaink vannak, iránymutatásaink vannak. Az EU szakpolitikának a céljai, céljai egyértelműek és ambiciózusak. De hát, mint mindig, itt is fontos a végrehajtás. Az árnyék előadó közül néhányan itt vannak, az előadó itt van, Veronik, és a készen áll, kérem, hogy kezdje meg a mm, jelentés bemutatását, illetve közölj velünk, hogy hol áll a jelentés készítésével. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy megvártak. Megvárták, hogy megérkezzem. a kínzásról szóló jelentés inkább leveszem a fejemről a fejhallgatót, úgy könnyebb beszélnem. A jelentés nagyon fontos a témája miatt, és az összes civil szervezet számára nagyon fontos, olyan civil szervezetek számára, amelyek ebben a témában dolgoznak. Hasonló módon fontos az e- Európai Unió helyi missziói számára. a civil szeretek számára nem biztos, hogy teljesen vonzó lesz ez a jelentés, hiszen a cél az, hogy a mi hatékonyságunkat, az Európai Unió hatékonyságát javítsuk a kínzás elleni harcban. A meglévő eszközök felhasználásával olyan témák felmérésével, amelyeket meg lehet még erősíteni ezen eszközök tekintetében. És két témát szeretnék kiemelni, de ezek ma még a jelentésben nincsenek részletesen kifejtve. A jelentés még nem teljesen kész, de valójában azt várom, hogy a módosító indítványok segítségével, az árnyék előadók támogatásával egészítsük ki a jelentést. Kétszer szerveztünk találkozót a civil szervezetekkel, az ő megjegyzéseiket meghallgattuk, és ők is segíteni fognak majd esetleg a módosító indítványok összeállításában. Tulajdonképpen így végeztük a munkánkat. A munka alapja természetesen a kínzás definíciója, az ENSZ kínzás definíció. Üdvözöljük azokat az iránymutatásokat, amelyeket 2012-ben határoztunk meg, az emberi jogi akciótervet. Ugyanakkor sajnálatos módon van három olyan téma a kínzás témájában, amik még mindig csak felületesen működnek. Az egyik az EU akcióterv. Véleményünk szerint ezt még azért meg lehet erősíteni, a kínzási aspektusokat ebben az akciótervben. Továbbá az Európai Unió delegációinak úgy gondoljuk, hogy fontos a szerepe, és még nem teljes a tájékoztatásuk a tekintetben, hogy mit tehetnek, mit tehetnének. És két olyan téma van, amelyet ki kellene fejteni. Az egyik a gyermekek kínzása témája. Tudják, hogy manapság is olyan esetek fordulnak elő, egyrészt fogvatartás gyermekek esetében, másrészt vannak olyan intézmények, amelyek iskolákra gondolok, bentlakásos iskolákra, árvaházakra, a, amelyek nem megfelelően látják el a gyermekeket, de a menekültek, a menekült táborokban is van például szexuális kizsákmányolás, és ezekben az esetekben az Európai Unió, illetve párhuzamos fegyveres szervezetek is sokszor kínozzák, vagy nem megfelelően foglalkoznak a gyermekekkel. A gyerekek különösen érzékenyek, különösen vannak téve az ilyen eseteknek. És sokszor általában e-, ezt nem veszük be a kínzás témájába, specifikusan kell foglalkozunk ezekkel, foglalkozunk a gyermekkatonákkal, foglalkozunk az árvaházakkal, foglalkozunk az egyéb botrányokkal, iskolai botrányokkal, de soha nem foglalkozunk általában azzal a témával, hogy, hogy vannak olyan gyerekek, akiket kínoznak. Például Izraelben palesztin gyermekek esetével ugye sokszor fizikai elnyomás, és a kínzáshoz hasonló fizikai elnyomás esetei fordulnak elő, az UNICEF foglalkozik ezzel a témával. A jelentésben igazából az volt a célunk, hogy, hogy ugye foglalkozunk külön a nőkkel, foglalkozunk külön a érzékeny embercsoportokkal, de foglalkozni akarunk a gyermekekkel is, hiszen sokszor a gyermekek is a kínzásnak a célpontjai. az interneten, a, például a pedofil esetekkel foglalkozunk, aztán a sokszor a gyerekeket kínozzák, megerőszakolják, fölkerül az internetre, fölkerülnek képek, videók, és a ciberbűnözéssel, a kiberbűnözéssel is külön kell foglalkozni. Ez is a kínzás kategóriába tartozik, de valójában az ENSZ definíciója ezt nem fedi le. Ugye a globalizálás egy bizonyos fajta gyermekkínzás sajnos ösztönöz, kereskedelmi célra történő felhasználás miatt, de erről most nem beszélünk a jelentésben. Azzal foglalkozunk, hogy az egyértelmű ENSZ kínzás definíciója körébe tartozó gyermekkínzás külön meghatározunk és lehatároljuk. Következő megjegyzés, amivel mostanáig nem nagyon foglalkoztunk, viszont amely témával véleményünk szerint esetleg a módosító indítványok keretében tudnánk majd foglalkozni. Arról van szó konkrétan, hogy bizonyos országokban olyan anyagokat értékesítenek, olyan termékeket érteke, értékesítenek, amelyeket kínzásra lehet egyetemen felhasználni. Richard Uitre gondolok és nézek, ő majd erről fog beszélni. Ezt bevettük a jelentésbe, de nem részletesen. A name and shame-et sem alkalmaztuk mostanáig, Guantanamot kivéve, ugye a határozottan kerüljük a bezárást, de pillanatnyilag nem akartunk megnevezni bizonyos országokat. A gyermekek témájában pedig, mivel nincsenek pontosan osztályozott, begyújtott adatok, lehet, hogy ott lesz name and shame, minden esetre pillanatilag az volt az elképzelésünk, hogy nem fogjuk felsorolni azokat az országokat, ahol ilyen események előfordulnak, vagy ahol felelősségre lehetne vonni bizonyos országokat kínzás miatt. Um, ennyit szerettem volna mondani a jelentésről, bizonyra elolvasták a jelentést, vannak persze benne más témák is, minden esetre a felépítése a jelentésnek az ez, amit bemutattam, azzal a két témával, amelyeket majd részletesebben a módosító indítványok segítségével ki kívánok fejteni. Az első prezentációhoz egy rövid jelentést kívántam készíteni, azért nincs benne részletesen ez a két téma. Elnök, köszönöm szépen Veronik, az árnyék előadók biztos a módosító indítványokat is részletesebben be fogják mutatni. Gál Kingája szó először. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó jelentés, Veronik, és csak gratulálni tudok neked ehhez a szövegtervezethez. Azt hiszem, hogy szinte minden, ami fontos, az említésre kerül. Mikrofonba kellene. Mikrofonba kellene beszélni, igen. És tehát éppen gratuláltam Veroniknek, és azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó jelentés, és aminek ott kell lennie, az ott van. Tehát valóban egy nagyon jó szöveg tervezett. Most végigmentem azon, hogy hány írásbeli kérdést tettek fel a kollégák a az elmúlt évben a kínzással kapcsolatban, hát messze tíz fölött van, és hát ez a kérdés folyamatosan napirenden szerepel, és ott is kell, hogy maradjon. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó ötlet, hogy ez a jelentés megszülessen. Nagyon örülök és üdvözlöm, hogy ez a szöveg hangsúlyozza részletesen a gyermekek helyzetét, akik szintén kínzás tárgya. Ez egy nagyon fontos kérdés, foglalkoznunk kell vele, és figyelmesen hallgattam Veronikót, amikor azt mondta, hogy egy kicsit előbbre kell lépnünk az ENSZ definíciónál. Én a magam részéről el tudom képzelni, hogy foglalkozunk minden kérdéssel, ahol a hatóságokat be kellene vonni, vagy ahol kötelességük lenne részt venni valamilyen formában annak érdekében, hogy ilyen ö, ö, események előforduljanak, hogy a gyermekeket kínozzák. Aztán a sérülékeny csoportokról is szól a jelentés. Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a vallási, etnikai ö, kisebbségek azok, amelyek szinte mindenhol kivannak téve, sokkal jobban kivannak téve a kínzásnak, ahol az létezik, vagy a embertelen bánásmódnak. Az ENSZ konvenció, kínzás elleni konvenciója az a 26. évfordulóját ünnepli ebben az évben, és még 42 ország nem ratifikálta ezt a konvenciót, ezt a szerződést, és hangsúlyozni kell ezzel egyetértek a 31. cikkben, hogy fel kell szólítani azokat az EU tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták ezt, hogy ezt tegyék meg. Azt hiszem, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a konvenciót meg kell valósítani. Tehát ha ilyen sok ország már ratifikálta, és még mindig vannak problémák, akkor valami baj van a megvalósítással. Azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell ismét a különböző cselekvési terveket, az iránymutatásokat folyamatosan hozzá kell igazítani az aktuális helyzethez. Meghatározó, hogy az Európai Unió elérje, hogy megszűnjön globálisan a kínzás, és ne legyen kivétel a tiltás teljes tilalma alól. Semmilyen formában ne lehessen ezt igazolni. Köszönöm. Én is köszönöm. Gál asszony, és most Madame Vergier asszony, a GUE árnyék jelentés felelőse. Euh, köszönöm, elnök asszony, és köszönet, Veronika. Elnézést kérek, de nem volt időm, hogy részletesen euh, dolgozzak a témán. Mm, csak végig tudtam futni a jelentést. Nagy vonalakban természetesen mindenkihez hasonlóan én is egyetértek ezekkel a témákkal. Néhány dolgot följegyeztem. A gyermekekkel kapcsolatban elég sok minden szerepel már a jelentésben, de ahogy Veronik is hangsúlyozta, a börtönben tartott gyermekek az egy külön specifikus téma, Izrael és esetleg Törökországot is lehet említeni. Tegnap említettem egy olyan elemet, ami a jelentéshez kapcsolódik. A parlamenti képviselők látogatása a börtönökben, és bizonyos civil szervezetek ilyenkor azt javasolják, hogy azok a parlamenti képviselők, akik meglátogatják a börtönöket, mielőtt oda látogatnak, kéne, hogy találkozzanak a civil, civil szervezetekkel, hogy ne keresztezzék egymás munkáját. Ugye a civil szervezetek a hely, ott helyben dolgoznak, és aztán uh, hirtelen át lépve őket megjelennek a parlamenti képviselők, ez sokszor hátrányos a számukra, és hátráltatja a munkájukat. A nőkkel kapcsolatban a jelentésben még esetleg részletesebben is ki kéne fejteni például a szexuális kizsákmányolást, mint kínzási formát. Aztán a jelentésben esetleg szintén részletesebben lehetne foglalkozni a rendőri erőszakos föllépéssel, például a ide, túl hosszú ideiglenes fogvatartás, előzetes fogvatartás kérdésével lehetne foglalkozni. Hasonló módon specifikus kínzásnak nevezném, és hogy bizonyos országokban a halára ítéltek börtön körülményei milyenek természetesen elítéljük a halálbüntetést, de sajnos bizonyos országokban létezik a halálbüntetés, és plusz még drámai körülmények között tartják a kivégzés előtt ezeket az elítélteket. Ez is egy olyan téma, amivel esetleg kicsit részletesebben lehetne foglalkozni. Ezeket a témákat szerettem volna pillanatnyilag említeni, és csatlakoznék Gál Kingához is, hogy a kínzás elleni egyezmény aláírása tekintetében a, a valós hatékony végrehajtás lényeges, bár tudjuk, hogy ez egy általánosabb, globálisabb téma. Okay. Thank you. Köszönöm, Köszönöm szépen többi árnyék előadó nincs itt. Donszki úr Vilniusban van, elnézést kér a távol létéért. Demis Márk úr nincs itt, Tának úr sincs itt, de feltételezem, hogy majd írásban a véleményüket meg fogja kapni. Két véleményt fogunk kapni a DEVE szakbizottságtól, illetve a, a FAM szakbizottságtól. Úgyhogy Richard él szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Veronique de Kreisze Kezernek gratulálni szeretnék. Tudom, hogy különösen foglalkoztatja ez a kérdés. Nagyon örülök, hogy ezen a dosszién dolgozik, és ugyanakkor Gálkinget is nagyon jól ismerem, és biztos vagyok benne, hogy sikerül abszolút magas szintű konszenzust kialakítani ebben az albizottságban és a jelentés mögé felsorakozunk, és ezzel is tanúbizonyságát tesszük annak, hogy mélyen elkötelezettek vagyunk a kínzás világból való eltüntetése mellett. Milyen hiszek abban, amiről a jelentéstervezet is szól, hogy meg kell látogatni a börtönöket. A DROA tehát a mi szakbizottságunk mindig megteszi ezt, amikor egyes országokban jár, például a Jemenben, amikor a síralomházban jártunk, megrendítő élmény volt ez. is ezzel ugyanakkor erős jelzést is adunk azoknak az országoknak, ahol járunk, hogy ez így tarthatatlan, és az Európai Unió speciális képviselői igenis hajlandók, készek arra, hogy meglátogassák a börtönöket, és mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ezen áldatlan viszonyokat megszüntessük. Amikor az EU delegációban dolgozó szakemberekkel találkozom, akkor ugyanakkor azt látom, hogy talán mégsem annyira aktívak a a EKS képviselői, eh, vagy a különböző delegáción dolgozó dip- diplomaták a börtönök meglátogatásában, mint amennyire az iránymutatások ezt mondanák. Például volt más, eh, volt egy ügy, amikor a eh, nemzetközi civil szervezetek jelen voltak a bíróságon, és mi nem, az EKS képviselői nem. Hát ez nem jó. A kínzással kapcsolatos eh, iránymutatásaink szépek, hangzatos szavak, de bizony akkor a diplomatáknak ott kell lenni, vagy a képviselőnknek ott kell lenni a tárgyalásokon, eh, jelenlétet kell mutatnunk. Gondolok például arra, amikor Bahreinben jártunk. Tízszer kellett kérvényezni, hogy eljussunk a börtönbe mielőtt ebből valóság lett. Mi több az igazságügyi miniszterrel személyesen kellett találkoznunk, eh, hogy eljussunk a börtönbe, és átalakítottunk az egész programot, hogy eljussunk a börtönbe, de helyes lépés volt ez, ezt kellett tenni. És eh, ezzel támogattuk, megerősítettük az emberi jogi bizottságot az országban. Még egy észrevételem van. Hihetetlen nagy tisztelettel nézek azon civil szervezetek irányába, akik ezekben a nehéz emberi jogi helyzetű országokban a halára ítéltekkel, az emberi jogi problém, ügyek képviselőivel dolgoznak együtt, akiket fogva tartanak. És az EIDHR nagyon nagy támogatást adott Mondok egy-két példát. Pszichológiai támogatást adtak, és a pszichológiai támogatás láthatóvá teszi az ő ügyüket, és ilyen módon megerősíti őket, hogyha az Európai Unió az egész világon segéllyel e, támogatja a rászorulókat, akkor éppen ezért nagyon fontos, hogy a segélyprogram e, kedvezményezett országaiban jelenjünk meg, mint az emberi jogok védelmezői is. Azt hiszem, hogy meg kell mondani, hogy melyik tagállam nem írta alá az EPK-t, ezt a megállapodást, és hogyha senki nem mondja ezt el az ülésteremben, akkor én fölállok és elmondom, mert ez egy szégyen, égbe kiáltó szégyen. Európa a kínzás ellen harcol a világban, és ilyen módon egész egyszerűen nincs mentsége egyetlen tagállamnak se arra, hogy az ENSZ kínzás tiltó és elítélő jegyzőkönyvét eh, ratifikálja. Tehát mondom, ha nincs annyi merészség egyikünkben sem, hogy elmondja, rámutasson erre a tagállamra, én megteszem. Hiszen a külpolitikánk, a külkapcsolataink, eh, kül külügyi tárgyalásaink alapvető részévé kell tenni az emberi jogi kérdéseket, a kínzás eh, elleni fellépést. Ez még nem jelenik meg kellőképpen a szövegben, de remélem, hogy a szöveg szerves részévé válik. Aztán még két észrevételem van. Az ENSZ eh, kínzás elleni speciális mechanizmusáról nem tesz megjegyzést a szöveg. azt mondja, hogy úgy tudja, mint bármelyikünk, hogy milyen fontosak ezek a speciális mechanizmusok. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egy speciális megbízott az ENSZ kínzás elleni speciális megbízottja hozzáférjen, be eljusson a börtönökhöz, beszélhessen a veszélyeztetett szem, személyekkel. Aztán a jelentés pedig a kínzó eszközökről sem szól, pedig emlékeznek, hogy itt a Droában megismertük az Amnesty International jelentését a kínzó eszközök exportjának tilalmáról, illetve arról, hogy ezt be kellene tiltani. Ugyanakkor a kereskedők, a cégek öm, megtalálják a kiskap, kiskapukat, különböző eszközökkel különböző szenvedést és gyötrelmet lehet okozni az emberi testnek, az emberi léleknek, és ezeket a szerkezeteket, ezeket gyártják, exportálják. Felléptünk, hogy zárjuk be ezeket a kiskapukat, de éppen ezért nagyon fontos, hogy ebben a szövegben megjelenítsük ezt a kérdést, és szóljunk ezekről a technológiákról. Még egyszer mondom, a bizottságnak és az LKS-nek ne üres szavakat hangoztassanak, hogy a, ellenzik a kínzást, mi is ellenezzük a kínzást, hanem konkrétan mondják meg, hogy mit tesznek, mit tesznek jövőre, hiszen az emberi jogi közösség, a civil szervezetek közössége azt mondják, hogy nem elegendő, amit az EU tesz a parlament is, de az LKS is bizony nagy hangokat, hang, nagy szavakat hangoztat, de gyakran a gyakorlat lemarad a szép szavak mögött. Tehát felszólítom az lks hogy világos, konkrét üzeneteket fogalmazzon meg. Köszönöm. Are Köszönöm, Richard. Más kolléga szeretne még hozzászólni a témához? Nem. A zöldek részéről azért elmondanám, hogy mi is fogunk benyújtani módosító indítványokat, pontosan a kínzó eszközök exportja témájában. Igen. És általánosságban a börtönlátogatásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Szaudarábiában voltam szombaton és vasárnap, és beszéltem a belügyminisztérium egyik magas rangú alkalmazottjával, és azt mondta, hogy most nincs idő a börtön meglátogatására, és akkor én megkérdeztem, hogy azért ez lehetséges, és azt mondta, hogy igen, amikor EU delegációkról van szó, hogyha ez egy rövid látogatás, és nincs idő börtönlátogatásra, azért rá lehet kérdezni, hogy van-e lehetőség nyomon követésre. Etiópiában bementünk a börtönbe, de nem tudtunk a fogvatartottakkal találkozni és akkor az EU delegáció, tehát miután eltávoztunk, az EU delegációt kértük, hogy menjenek és látogassák meg a börtönben a fogvatartottakkal, és akkor ez így működött, és el tudtak odáig jutni. EKS részéről Szeri urat hallgatjuk meg, tessék. Köszönöm szépen. This intervention, thank you for. Köszönöm szépen vitát, köszönöm szépen az hozzászólásaikat, ez bennünket is nagyon foglalkoztat, és nagyon érdekes volt számunkra, és tájékoztatom önöket, hogy mit tesz, mit tesz az LKS a kínzás ellen, és azután az Európai Bizottsági kollégák veszik át a szót. Először is általánosságban üdvözöljük ezt a jelentést. És nagyon is egyetértünk a jelentés észrevételeivel, ajánlásaival. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a kínzás eltüntetése, megszüntetése mellett, és egy olyan jelentést támogatunk, amely a megelőzés, a védelem és a, tiltás elemeire koncentrál, és a embertelen bánásmód és a kínzás áldozataira koncentrál. Ezt a megközelítést tartjuk helyesnek. Az kínzásról szóló iránymutatásokról is szó volt, 2012-es iránymutatások ezek, amelyek megítélésünk szerint fontos keretet biztosítanak annak érdekében, hogy átfogó választ adjunk a kínzásra és az embertelen bánásmód eseményeire politikai párbeszédet folytatunk, támogatjuk ezt a párbeszédet, és itt mindig felvetjük, minden egyes alkalommal felvetjük ezt a kérdést, és ezzel párhuzamosan, ez talán nem nyilvános, de mégis elmondhatom, hivatalos hír, így um, diplomáciai demarsokat, táviratokat, átiratokat küldünk az országoknak, akik um, kínz, kínozzák a fogvatartottakat, és felhívjuk a figyelmüket, hogy tartsák be a nemzetközi megállapodásokat. Az EU társzponzora az ENSZ emberi jogi tanácsában a kínzás elleni munkának, illetve a kínzás elleni üdéseinek és igyekezünk a harmadik országokban az iránymutatások betartása felett őrködni, és egy olyan iránymutatáson dolgozunk jelenleg, amely a Torture Guidelines végrehajtását eh, tartja, teszi figyelem homlok terébe, és segíti az EU diplomatákat és a szakértőket az egész világban, hogy hogyan lép fel az EU a a kínzás eh, megszüntetése érdekében, és milyen jó gyakorlatokat tapasztalt. meglátogatjuk a börtönöket, a, nyomon követjük a pereket, és az egyes konkrét eseteket is nyomon követjük az a konkrét országokban. Egyetértünk abban is, hogy a gyermekek különösen veszélyeztetett helyzetben vannak, a jelentésben megfogalmazott kijelentése, hogy az emberi jogok legégbe kiáltóbb sérelme éppen a gyermekek terhére kerül elkövetésre, ezzel egyetértünk, és igyekszünk a kiváltó okokat is felderíteni annak érdekében, hogy a gyermekek jogait célirányos kampányban védjük meg. A gyermekek terhére elkövetett minden erőszak ellen fel, fellépünk, és a preventív intézkedéseket eh, is eh, fontosnak tartjuk ében, érdekében, hogy a gyermekek jogot, jogát felhívjuk a figyelmet, és megszabadítsuk a gyermekeket az egész világon az erőszaktól. Az EKS ezen felül partneri országai számára, aki, ahol a büntethetőség határát csökkentik, eh, azt ajánlja, hogy fontolják meg, hogy ezt a jog normamódosítást bevezetik-e vagy sem. Megítélésük szerint a biztonság és a béke kéz a kézben kell, hogy járjanak, és a terrorizmus elleni intézkedéseket mindig az alapjogok teljes tiszteletben tartása mellett szabad csak végrehajtani. Ez egyébként az a kínzásról szóló iránymutatásaink egyik fontos eleme, jelesül, tehát tiltjuk a titkos fogvatartást, és fontosnak tartjuk, hogy bármilyen bűncselekménnyel is vádolnak valakit, egy nyilvános, hozzáférhető végrehajtási intézetben tartsák fogva. És természetesen mindenki férhessen hozzá a <clears throat> jogi segítséghez. És a, ha megfogalmazódik a kínzás vágya, akkor gyors és, és méreható vizsgálatokat hajtunk végre, ezt is tartalmaz az iránymutatás. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szeri úr. Most pedig lesz Lipéra a Fejlesztés és Együttműködési Főigazgatóság munkatársa. Kapja maga szót. Köszönöm, és köszönet az előadónak is üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és természetesen támogatjuk a kínzás elleni harcot, napirendre vesszük, ez nem egy könnyű téma, de minden esetre nagyra értékeljük a kezdeményezésüket. Az EKS-szel e, e e együtt dolgozunk természetesen ebben a témákban, osztjuk a jelentésnek a következtetéseit és a javaslatait, ajánlásait a nem megfelelő bánásmond és a kínzás elleni harc fontos prioritása az emberi jogi és a demokratikus célokért történő harcnak. Az eszköz rendelkezésre álló eszköz 7%-át szánjuk erre a témára, a kínzás elleni harcra, és a civil szervezeteket is támogatjuk hogy az egész világban ez a harc folyhasson. Természetesen a végrehajtás nagyon fontos. A kínzás és a nem megfelelő bánásmond elleni harcban az Európai Unió fontos szereplő a világban. A projektjeink tekintetében úgy gondoljuk, hogy nem elég elhatározni bizonyos összegeket, hanem monitorozni is kell a mm, kínzás elleni harcot, és vizsgáljuk azt is, hogy az általunk támogatott civil szervezetek hogyan lépnek föl fontosnak tartjuk a jelentés tekintetében, hogy átfogóan foglalkozik a kínzás kérdésével, a megelőzéssel, a dokumentációval, az igazságügyi eljárásokkal, illetve az áldozatok és a családjuk rehabilitációjával is. Jól tudjuk, hogy itt technikai korlátok is fellépnek. Minden esetre fontosnak tartjuk a DDH munkájára való utalást. Továbbá fontosnak tartjuk, pontosan a jelentés eszközén keresztül, hogy ne csak a kínzás elleni harccal, hanem általában az embertelen bánásmond, amit általában nem megfelelő bánásmondnak nevezünk, hogy ezt is kell említeni a jelentésben. Említeni kell a különféle nemzetközi megállapodásokat is természetesen. A nem megfelelő bánásmond az több témát lefed, fizikai és mentális például a megalázást is. A kínzás az egy magasabb szintű foka már nem megfelelő bánásmondnak. A nemzetközi jog tiltja a nem megfelelő bánásmódot is. Sajnos ennek még nincsen pontos definíciója. A kínzástól eltérően az embertelen bánásmód, például lehet az elhanyagolás is, lehetnek a nem megfelelő börtön körülmények, illetve amit említett is az előadó, a halára ítélteknek a nem megfelelő ellátása, például az orvosi ellátás vagy az orvosság megtagadása ezért is nagyon fontos lenne ennek a definíciója, bár az még nem létezik. Örülünk, hogy a jelentés foglalkozik ezzel a témával is, illetve követi az Európai Unió iránymutatását a kínzás ellen és a nem megfelelő bánáspod ellen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy néhány héttel ezelőtt meghívott minket a civil szervezetekkel együtt megtartott eseményre, amikor részletesen megbeszéltük a jelentésnek a különböző elemét. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, and now I see that... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy már Dimens Marker is megjött. It's okay, it's okay. Na hát akkor Veronik kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak, Gákinga által említett téma tekintetében azt tudom mondani, hogy figyelembe fogom venni ezt a kisebbségi aspektus etnikai, nyelvi, stb. kisebbség, amiket ön említett, ezek ugye külön kezelendő esetek több országban sajnos látjuk ezt a jelenséget. Nem tudom, hogy ön volt-e, vagy valaki más említette a szexuális erőszakot az nők ellen, amit Libiában, Egyiptomban látjuk, hogy mennyire elterjedt gyakorlat sajnos, amikor a rendőri elnyomás eszközeként használják ezt. Általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy a jelentésben részletesen foglalkozunk a börtönlátogatásokkal. Most is említették ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy rendszeresebbé és elfogadottabbá kell ezt tenni, vagyis olyan országok esetén, ahova látogatást teszünk, vagy ahol akcióterv, vagy privilegizált kapcsolatá fönn előre, és mindig tisztázni kell ezt a lehetőséget. Sajnos a gyakorlatban jelenleg ez nem így működik. Elnök asszony is említette, amikor Szaudarábiában megtagadták ezt a lehetőséget, gyakorlatilag. Azt kell, hogy mondjam, hogy azokban az országokban, ahol voltam, akár az öböl országok vagy Mágreb országok, mindenhol próbálják megakadályozni, hogy meglátogassuk a börtönöket. Tizedik vagy tizenkettedik kérdés és kérés után talán van erre lehetőség. Például Nyugat-Szaharában a delegációnk kérte, hogy egy börtönt meglátogathasson. Természetesen ezt megtagadták, de azért elmentünk oda, és hívtuk az igazgatót, aztán annyira elege volt már az igazgatónak az erőszakos fellépésünkből, hogy így nagyjából bemutatta a börtönt. Persze nem adott lehetőséget arra, hogy az emberekkel is kapcsolatba kerüljünk. De megkérdeztük, hogy hát ki az, aki meglátogathatja a börtönt. Azt mondták, hogy a civil szervezetek, aztán az emberi jogi tanács, aztán futball, futballistákat láthattunk, hát ez persze nem igazán érdekelt minket. Ez most egy kicsit viccesen hangzik, de minden esetre például Izrael esetében Macmillan Scott nak sikerült bejutni a börtönökbe, de egyébként ott is mindig megtagadják ezt a lehetőséget. Vagyis olyan országok esetében, akikkel privilegizált kapcsolatunk van, szorosabb kapcsolatunk van, ezt rendszeresen kérjük, és a többi ország esetén is a képviselők, illetve az uniós delegációk, ugye ez nem ugyanaz a dolog, a napirendjükbe mindig kötelező pontként vegyék föl a börtönlátogatást ezt szeretem volna részletesebben elmondani, mert valóban nagyon fontosnak tartom. A kínzóeszközökkel kapcsolatban is az igaz, hogy a bizottság majd valamivel elő fog állni ebben a témában, ennek örülök. De ha jól írtam föl, még ezt az omega témát nem ismerem, de majd utána fogok nézni. A többi megjegyzéssel kapcsolatban Szervi képviselő és Pira képviselők részéről úgy gondolom, hogy igazuk van. Szeri úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy a gyermekek kínzásának a témáját ő is támogatja Kongai Demokratikus Köztársaságban. Például láttuk, hogy a utcán lévő gyerekek például volt olyan gyerek, aki epilepsziás, nem tudott a családja körében lenni, és ezt megkínozták, ezt a gyereket kidobták az utcára, és egyébként éces volt, és a, a, egy vallási szervezet fogadta be, de el sem lehet képzelni, ugye ott terhesség megszakítás vallási okokból, amikor egy 9 éves beteg, terhes, kínzott gyereket látunk, akkor egyszerűen ugye el se tudjuk képzelni, hogy mire képesek az emberek. Vagyis a gyermekek elleni kínzással mindenképpen foglalkoznunk kell átfogóan, és nagyon fontos, hogy védjük őket. preambulum pontként esetleg lehetne foglalkozni azzal a munkával, amit a DDH programjaként említett, és fontos, hogy tudjuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és milyen alapok tudják támogatni a kínzás elleni harcot, viszont nagyon fontos természetesen a nyomonkövetés, követés, és nagyon fontos, amit említett, hogy nem csak a kínzással kell foglalkozni, hanem az embertelen és nem megfelelő bánásmóddal. Nagyon sok e, ilyen esetet is ismerünk, fontos ez a téma, hiszen ez egy kicsit technikainak tűnő jelentés, de végre konkrétan foglalkozunk ezekkel a témákkal, és a bizottság is nagyon sok erőfeszítést tesz, az Európai Unió általánosságban nagyon sokat tesz ebben a témában. Természetesen ez csak csepp a tengerben, nem elégséges, de följegyeztem az ön megjegyzéseit is a bizottság képviselétében, úgyhogy a szükséges módosító indítványokat össze fogjuk állítani. Még egyszer köszönet mindenkinek, és várom a módosító indítványokat. Üdvözlök minden módosító indítványt! Köszönöm. Köszönöm, de Kézer asszony. Úgy gondolom, hogy jó úton halad a jelentés írása, elkészítésem, még az időpontokra emlékeztetek. A módosítók benyújtásának határideje december 6-a, 12 óra, déli 12 óra. A módosítókat a szakbizottságunkban január 22-én és 23-án vitatjuk meg, az árnyék jelentős tevők pedig a kompromisszumokat a februári Strasburgi héten vitatják meg. Február 10-én szavaz az AFET, a külügyi szakbizottság, plenár, a plenáris pedig 2014 márciusában. Köszönöm mindenkinek! Most pedig tovább lépünk a következő napi rendi pont taglalására, amelyet a Fejlesztési Szakbizottsággal közösen hajtunk végre, de Deve úr, a Deve Szakbizottság alelnöke késik, ilyen módon akkor adjuk meg neki szót, amikor megérkezik, és most pedig kérem a szakértőket, hogy foglalják el helyüket a pódiumon. Administración. So, okay, then uh, let us start with the hearing. Meg, elkezdjük a meghallgatást. Hello Anna, so you say... Kedves kollégák, szervusz Anna, akkor úgy látszik biztonságosan megérkeztél Addis Abebából. Minden rendben van, úgy tűnik, a vízummal is stimmeltek a dolgok? Igen. Nos, hát ma délelőtt a külügyi szolgálat megígérte, hogy majd írásban válaszol a kérdésedre, hozzájárult tehát ahhoz, hogy írásbeli választ kapsz a kérdésedre Kazaksztánnal kapcsolatban. Now. És akkor most megkezdődik a meghallgatás a vízhez való hozzáféréshöz és az egészségügyi ellátásról. Az, egy állásfoglalást fogadtak el erről a jogról, és ebben nagyon világos definíciókat olvashatunk, de hát sokkal több még a tennivaló, és mint mindig a megvalósítása lényeg, és az, hogy ez a gyakorlatba átkerüljön megfelelő módon, és egy videóüzenetet is hallani fogunk Albuquerque-től, az ENSZ külön megbízottjától arra vonatkozóan, hogy hogyan ítéli meg az eddigi munkát. Azon dolgozik, hogy hogyan lehet eh, megvalósítani ezt a jogot, az ivóvízhez való hozzáférés jogát a gyakorlatban és a Fejlesztési Bizottsággal együtt tartjuk ezt a meghallgatást. Lehetőségünk lesz arra is, hogy elemezzük, hogy mi az, amit már sikerült elérni, hogyan, mit tudtunk megvalósítani, és hogyan haladunk a milléniumi fejlesztési célokkal. A, a, ezek a célok azt is célozzák, hogy 50%-a azoknak, akiknek nincs hozzá férés az ivóvízhez, ez volt ugye annak idején, hogy ezóta egy rendkívül pozitív fejlemény, fejlődés történt, és gyakorlatilag továbbra is nagyon sok a tennivaló, 5,5 millióan a fejlődő, országban, fejlődő országokban nem jutnak hozzá semmiféle ivóvízhez, illetve egészségügyi ellátáshoz, tehát nagyon nehéz az általános hozzáférést biztosítani a biztonságos ivóvízhez. Nagyon remélem, hogy a mai napon lehetőségünk lesz arra, hogy hozzájáruljunk a 2015 utáni agendáról folyó vitához, és meghatározzuk az indikátorokat, amelyek mentén az előrelépéseket vizsgálni tudjuk majd és akkor Deve úr is megérkezett just in time, pont jókor, hogy a Fejlesztési Bizottság nevében szóljon. Köszönöm szépen, Barbara. Egy nagyon hosszú utat kell megtenni, mielőtt biztosított lesz a hozzáférés a vízhez, és a nép föld lakosságának nagy része még mindig nem rendelkezik ezzel a hozzáféréssel, és az a jelentés, amely a milléniumi fejlesztési célok eddigi teljesítéséről készült 2013-ban, akkor sikerült megállapítani, hogy van előre lépés a köztisztaság területén. Az UNICEF is készített jelentést, és ebben az szerepel, hogy 718 millió embernél nincs meg a hozzáfézés, és két és fél milliárd ember pedig nem fér hozzá tiszta vízhez. Ez egy rendkívül nagy szám, és fontos az előre lépés radikálisan kell megfelelni ennek, ugyanis nagyon gyorsan nő a lakosság. Az emberi jogi bizottság tehát ezt meghatározónak tarja, és szeretné, hogyha megfelelő vezetékek létesülnének, és egyéb infrastruktúrális berendezések, amelyekre szükség van. És ezt úgy kell fejleszteni, ahogyan a szükséglet is fejlődik, ahogyan a kereslet is nő. 5 millióan vannak tehát a világon 5 év alattiak, akiket halál fenyeget, mert a közegészségügy nem biztosított. És vannak olyanok ebben a teremben, akiknek már vannak tapasztalataik ezekkel a területekkel, ahol már például olyan kampányokat indítottak, mint a, kézfogá, a kézmosás, hogy a, a szükségtelen haláleseteket sikerüljön megelőzni. Ugyanis nagyon sokan maláriában, TBC-ben halnak meg. És még akkor is, hogyha megvannak a struktúrák és az alapok, a források, akkor is fontos a tudás, hogy hogyan lehet megőrizni, megtartani ezt a rendszert ezt pénzügyileg is valamilyen módon támogatni szükséges. Az Európai Unió kidolgozta a vízkezdeményezést. Az Európai Unió az egyik legnagyobb adományozó, az egyik legnagyobb donor. Jelentősen hozzájárultunk az előrelépéshez a milleniumi fejlesztési célok keretében. Azonban többet és jobban is dolgozhatunk volna, az elmúlt évben is készült jelentés erről a fekete-afrikai területen, és itt még sok esetben nem sikerült biztosítani a fenntartás költségeit. Az Európai Unió biztosítja az infrastruktúrát, a probléma a fenntartás, és ezt javítani kell. Ez a meghallgatás talán egy lehetőséget nyújt arra, és aztán a bizottság is talán elmondja a véleményét és a víz és a közegészségügyi tervek meghatározóak a köztisztasághoz való jogok. A víz az az élet komplex rendszerének egyik legfontosabb eleme és a különböző konfliktusok, háborúk tárgya lehet a víz sürgős tennivalók vannak. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy ezt a jószágot biztosítsuk minél több ember számára. Mindannyian tudjuk, hogy konfliktusok tárgya lehet a víz, de a tudást is növelni kell mindenképpen. Nagyon keveset tudunk. Ugyanis a víz az szerepet játszhat az elszegényedésben, az erőszak növekedésében, és egyáltalán az emberi jogok megsértésének egész sorában. Fontos az elérhetőség, a vízminőség javítása, ahogyan ezt már meg is fogalmaztuk több vízben. És ezt a politikát folytatni kell a milleniumi fejlesztési célok között is szerepel ez az emberi jogok védelmével együtt, ugyanúgy, mint más fejlesztési célok. A politika koherencia, a politikák közötti koherencia ebből a szempontból is nagyon fontos. Mit jelent ez a gyakorlatban az, hogy a kereskedelmi és energiapolitika az meg kell, hogy feleljen a vízpolitikának is megfelelő hatásokat kell elérni, ahol kevés a víz, ott nyilvánvalóan ennek megfelelően kell alakítani az állattenyésztés, a mezőgazdaságot, a földművelést, és ennek megfelelően kell a terveket, projekteket ott is kidolgozni és a föld rablása, föld eltulajdonítás, a land grabbing megállítása is nagyon fontos. Tehát az a föld, amit élelmiszer biztonsági, biztosítási célokra bocsátottak rendelkezésre. De itt van ez a water grabbing is, tehát a víz, ott az, a területek víz nélkül maradnak, mert a vizet elvezetik onnan vagy valamilyen más célra használják. Az EU-s társaságoknak elő kell segíteni, hogy biztos legyen, biztosított legyen a magas színvonal a teljesítményt illetően, és a társaságoknak, vállalatoknak részt kell venni az ellátási láncolatban, és nagyon fontosak az információk, és erre szükségük is van ezeknek a társaságoknak azért, hogy sikerüljön előre lépni. A fogyasztási minták is fontosak. Ugye van a, a szén lábnyoma, a, a karbon lábnyom, amit minden egyes egyénre ki lehet számítani. Nagyon fontos, hogy ezeket a különböző karbon, illetve széndiokszid kibocsátást csökkentjük, és a legfontosabb része ennek a fejlesztési segítségnek az, hogy az egész emberi jogot figyeljük ahhoz, hogy az embernek joga van hozzáférni az egészséges ivóvízhez és a köztisztasághoz, és ezzel a, erről a harmadik országokkal is párbeszédet kell folytatni. Fontos az előre lépés és ezt a múlt héten is látható volt, hogy mennyire fontos a hozzáférés a biztonságos ivó vízhez. Bölcs dolog biztosítani a hozzáférést és a köztisztasághoz való hozzáférést a 2015 utáni időszakban, amiben megállapodtunk az ENSZ tartott egy vízcsúcsot ősszel, és itt azt is meghatározták, hogy ezt a célt hogyan lehet továbbvinni. Vannak ajánlások arra vonatkozóan, hogy a vízhez való jogot hogyan lehet biztosítani, tavaly is készültek ilyen ajánlások. Én azt hiszem, hogy nagyon sok a tennivalónk, nagyon sok területen, meg kell találnunk a forrásokat ehhez a munkához, és hát ezek a források nem olyan könnyen elérhetők, de meg kell találni, és hát lehet, hogy a prioritásokat is meg kell változtatni más területek rovására, hogy azok, akik nem férnek hozzá az ivóvízhez és a köztisztasághoz, azok számára ez biztosított legyen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm ezt a bevezetőt és ez a mi szempontunkból is fontos, az Emberi Jogi Albizottság szempontjából. Mi is akarunk sokat tenni a gazdasági, kulturális jogok érdekében, de hát amit teszünk, az nem elég. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy sor keríthetünk erre meghatásra az Önök bizottságával, a devével együtt. A szakértőnk, egyik szakértőnk egy videó üzenetet küldött nekünk arról, hogy a, az emberi rét számára mit jelent a vízhez való hozzáférés. Ez a meghatározó, hogy tényleg össze tudjuk kapcsolni mindezt azzal, amit ön mondott, hogy ezt összekapcsoljuk a fejlesztési célokkal, és túljussunk a fejlesztési akadályokon az egyes országokban. Most megadom a szót a szakértőknek, akik itt vannak a pódiumon. Itt van Graham Alabaster kollega, aki a WHO-nál dolgozik, a víz Task Force tagja, illetve a szennyvíz és a vízminőség kérdésével foglalkozik. Örülünk, hogy eljött. A végén lesz ez a videóüzenet. Igen. És meg fogjuk hallgatni önt is ezzel a kérdéssel a WHO szempontjából, sokkal általánosabb szempontok kat figyelembe véve, a finanszírozásról és az egyéb aspektusok figyelembevételével. Két Norgrove asszony, aki a Waterade, a vízsegély képviselője, az Egyesült Királyságból érkezik, el fogja mondani, hogy milyen perspektívái vannak egy olyan nem kormányzati szervnek, amelynek a célja a vízhez való hozzáférés, a köztisztasághoz való emberi jog és a higiéniához való emberi jog felelőse. Azután Gerard Payen kollega, aki az akvafedet képviseli, ez a magán vízművek nemzetközi föderációjának elnöke, kiváló szakértőink vannak. Tehát a körünkben, úgyhogy most nézzük meg, hogy mit is tartalmaz a videó üzenet. Ön sem fogom elfelejteni. Pere asszony, aki az Európai Unió polgári kezdeményezést képviseli, Uh, right to water, uh, és uh, ez mm, egy nagyon fontos kezdeményezés volt, és nagyon sok politikus, önkormányzati politikus foglalkozik ezzel, azután a közszolgálati unió, a közszolgálati szervek uniója is hozzátartozik. Felvett a videó üzenet, nem élőben látjuk. Azzal fogunk tehát kezdeni, de előbb meghallgatjuk Alabaster urat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Hallottuk a számokat, de nem szabad elfelejtenünk, hogy változó a helyzet. Folyamatosan változik a valóság a világban. És a vízhez és a higiéni szolgáltatásokhoz való hozzáférés kihívásai három osztatóak. Egyrészt urbanizálódik a világ, másrészt szélsőséges klímaesemények befolyásolják az életünket, harmadsorban pedig a világ különböző részeiben pedig a konfliktusok meghatározzák, hogy hogyan férnek hozzá az emberek a vízhez és a higiéniai szolgáltatásokhoz. Nos, a három pontot figyelembe véve azt gondolom, hogy a legkritikusabb és legaggasztóbb uh, jelenség a szlamok uh, növekedése uh, a világ városainak szélén amelyekben nincsenek um, higiéniai szolgáltatások. A Fekete Afrikában a városok, város lakók 72%-a szlamokban lakik, és a városi növeke, lakosság növekedés 38%-a szlamokban lakik a jövőben. Ahogy tehát a városok, illetve a kisebb falvak, területek urbanizálódnak, egyre inkább lakosság robbanás tanúi vagyunk. Egy könnyen félmillió, egymillió ember költözhet egy ilyen területre, attól függ, hogy ez itt mely területen vagyunk, és ezek, a nagy, ezek jelentik a nagy kihívásokat, ezekre kell koncentrálni. Ami az éghajlatváltozási kockázatokat illeti, sok terület van kitéve az árvíznek, az, az, a szájnak, és ez hatalmas terhet jelent, hiszen ezek az emberek egy nagyon veszélyes térségben élnek, és ráadásul megnehezíti ez a, szemételszállítás, a szennyvízelvezetés, elvezetés, illetve az ivóvízellátás biztosítását. A konfliktusok harmadsorban pedig szintén befolyásolják eh, a vízzel való ellátás lehetőségét, hiszen a tömeges migráció korlátozza a vízhez való hozzáférést. Nem csak Szíriában látunk drámai eseményeket, eh, ahol sok menekült eh, azon a területen, ahol megállapodik, hova megérkezik, hatalmas logisztikai nyomást jelent, de a Európán belüli eh, mozgás is eh, nagyon nagy terheket tud jelenteni. Változik tehát a cél, amelyet eh, célkeresztbe vettünk, és a változáshoz kell igazítanunk erőfeszítéseinket. A vízhez és az higiéni szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyik fő problémája abban rejlik, hogy a jó és egészséges lét egyik alapfeltétele ez. És a járványok megszüntetésének is egyik előfeltétele, tehát víz és a higiéni viszonyok előfeltételei az egészséges életnek, de ugyanakkor a beruházások nem mindig tükrözik ennek a fontosságát. Például a helyi öm, egészségügyi öm, szolgálatok például több pénzt fordítanak arra, hogy vegyszerekkel tisztítsák az ibóvizet, ahelyett, hogy tiszta ibóvizet biztosítanak a lakosságnak. Tehát az alapellátás kikerült a figyelem homlok teréből, ezt mondhatjuk. Azután a az egészség, a szennyvízelvezetés, higiéni szolgáltatások, illetve az ivóvíz szolgáltatás technikai szempontjairól szólva teljesen világos, hogy a víz mögött kullog a szennyvízelvezetés alágazatának az ellátottsága. Azzal magyarázható ez, hogy sokkal nehezebben kezelhető. Egyrészt vannak olyan szegények, akik például az utcán használják, az utcára öntik ki a szennyvizéjüket, és vannak gazdagok ugyanabban az ország, városban, akik hozzáférnek a szennyvízelvezető rendszerhez de ugyanakkor nem vehetjük el a szegényektől sem azt a jogot, hogy a szennyvízüket a csatornába öntsék, meg akkor is, hogyha nem tudnak ezért fizetni. Márpedig ez hatalmas, súlyosan befolyásolja azt, hogy hogyan alakítjuk ki a lakókörnyezetünket a városokban. Hiszen ez nem csak egy probléma, hanem sok lehetőséget is magában rejt. A szennyvíz újrafelhasználása például egy esélyt is jelenthet, illetve nem csak problémaként látandó, hanem megoldás is, is jelenthet a problémára. Hogyha pedig a jövőbe tekintünk, és a milleniumi fejlesztési célok, illetve a jövendőbeli fenntartható fejlesztési célok megvalósítására gondolunk. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az MDG-k, a milleniumi fejlesztési célok világosan a figyelem homlok terébe állították a tiszta ivóvíz ellátás, illetve a szennyvíz elvezetés kérdésének fontosságát. Ugyanakkor, mint hogy a célok definíciója ismét kikerült a programból, és az országok igyekeztek a fejlesztési célokat teljesíteni, a szolgáltatások ellátása tekintetében bizony hiányosságok mutatkoztak, pont a szegények nem kaptak ilyen ellátást. Már pedig ezt meg kell változtatnunk, hölgyeim és uraim, a szegényeket kell leginkább a figyelem homlokterébe állítani, nekik kell biztosítani a szolgáltatást legelőször. Az ENSZ víz hálózatában és sok más ENSZ ügynökségben is vita zajlik arról, hogy a víz cél teljesültét hogyan lehet szolgálni, és itt elengedhetetlen, hogy egy holisztikus megközelítéssel éljünk az MDG-k tekintetében is. a vízforrásigazgatás, a szennyvízelvezetés eh, és a víz minőség azok a sarokpontjai ennek a komplex eh, politikának, amelyeket figyelembe kell venni. Egészségügyi szempontból a legnagyobb aggályunk a szennyvíz aspektusában jelentkezik. Azt látjuk, hogy eh, az ipar, a mezőgazdaság és a lakosság is egyre nagyobb mennyiségű szennyvizet állít elő, és ezt egy igazán aggasztó egészségügyi veszélynek látjuk, hiszen ezzel befolyásolhatja az tiszta ivóvízhez való hozzáférést és az ivóvíz minőségét. Úgy gondoljuk tehát, hogy a hangsúlyokat át kell tenni a szennyvíz és a szennyvíz kezelés, szennyvíz tisztítás és szennyvíz feldolgozás aspektusaira. Annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat és megértsük, hogy mi történik, jobb adatokra alapozott információkhoz kell hozzáférni. A WHO és a GMP nagyon sok munkát végzett annak érdekében, hogy szolgáltatásokkal való ellátottság agregált számadatait is megvizsgálja, de ugyanakkor az ellátottság szintjét a unserved és az underserved kategóriára is ki kell terjeszteni azokra, akik egyáltalán nem kapnak szolgáltatást, vagy szegényes szolgáltatást kapnak. Sok lehetőség is, lehetőségként is megragadhatjuk persze ezeket a, ezeket a feladatokat. A emberi jogi szervezetek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az elkövetkező fenntartható, elfogadandó fenntartható fejlesztési célokban elsősorban is a legszegényebbekre koncentráljunk. Máskülönben, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a kormányok és a szervezetek erőfeszítései elvesző, el fognak veszni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alabaszter úr, és most megadom két Norgrovnak a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget. Én a köztisztasági szempontokról fogok beszélni. A víz természetesen nagyon fontos, arra is rá fogok térni. Azzal kezdeném, hogy mindenki gondoljon arra, amikor utoljára nem tudtak hozzáférni a megfelelő szolgáltatásokhoz. Ez egy nagyon komoly téma, több milliárd ember számára a világon. Lehet, hogy tegnap este, vagy ma reggel volt utoljára, hogy nem fértek hozzá ez a szolgáltatásról és bemennek mondjuk a fürdőszobába, vagy mit oldanak meg, kimennek esetleg éjszaka egy olyan helyre, ahol remélik, hogy nem fogják meglátni önöket, hiszen nem működik a WC. Hát remélem, hogy nem fordult elő ilyen. Valószínűleg ugye nem voltak ilyen problémák, kimentek a WC-re, lehúzták, és el is felejtették az egészet. A Leopold Parkban például nézzük meg, hogy milyen a helyzet, hogy mennyi légy, mennyi rovar repülget ott, és milyen sok betegséget terjesztenek e-, ezek. Több mint egy milliárd ember számára a világon ezek normál, napi helyzetek, ahogy az elnök asszony is mondta. Több milliárd ember nem fér hozzá megfelelő köztisztasági szolgáltatásokhoz. Ez hihetetlen a nem megfelelő köztisztasági szolgáltatása, hogy elhangzott, emiatt nem tudnak a gyerekek iskolába menni, nem tudnak a felnőttek eljutni a munkahelyükre, hasmenés az számunkra egy komolytalan betegség, pedig ez egy nagyon komoly helyzet, nagyon komoly betegség, és a alutápláltság eseteinek a felért ez felelős, sőt nagyon sok szegény gyerek emiatt hal meg. Az EU folyamatosan hozzájár a világban a biztonságos ivóvíz és köztisztasághoz való hozzájutáshoz. Ennek ellenére a higiénia és a késztisztaság még mindig másodrangú témának tekintendő, nem csak az EU-ban, hanem más kormányok esetében is a világon. Pedig ez egy emberi jog, nagy befektetésre van hozzá szükség, de megtérül. Több mint 30 éve dolgozik a szervezetünk ebben a témában, és több partnerünk van több országgal. Sikerült elérnünk, hogy két és fél millió ember hozzáférjen a, nekünk köszönhetően a tiszta visszat, illetve a köztisztasági szolgáltatásokhoz. Ahogy mások is mondták, általában a milleniumi célok elérését is befolyásolja ez a tevékenység. Szeretnék néhány példát adni. Kezdjük az MDG 4-jel, a millenniumi célok között, ami a gyerek, gyermekhalálozás csökkentését célozza meg. Ez a két egyszerű dolog a nem megfelelő ivóvíz és nem megfelelő köztisztaság okozza a hasmenést, és ez a második leg gyakoribb oka a gyerek halálesetnek. Gondoljanak arra, hogy a saját gyerekük, saját fiúk, lányuk, unokahugok, unokafiúk vagy unokájuk egyszerűen egy nagyon egyszerű betegségbe halnak meg, egy hasmenésbe. Ez abszolút elfogadhatatlan, hogy a 21. században ez még előfordulhasson. Az MDG 2-es és a 3-as oktatás és a nemek közötti egyenjogúság, főleg a 11 évesek esetében a gyerekek sokszor nem jutnak el az iskolába, a nők sokszor erőszaknak vannak kitéve, sokszor közös mosdóhelységet kell használni, vagy éjszaka kell, hogy kimenjenek a mosdóhelységbe ilyen szörnyű feltételek között a nem megfelelő hozzáférés ezekhez az eszközökhöz problémát okoz, és ez problémás a fogyatékossággal élők számára is sokszor piszkos, közös illemhelyeket kell, hogy használjanak, ez gyakorlatilag nem felel meg az emberi jogi elveinknek. Az egyik legnagyobb kihívás a XXI. században, hogy biztosítsuk az ivóvizet és a köztisztaságot, de ugyanakkor nagy lehetőséget is biztosít ez. Egy ország sem ért el befektetés nélkül megfelelő elfogadható szintet ebben a ter- ezen a területen. Londonban, az Egyesült Királyságban, amikor a kormány úgy döntött, hogy a szennyvíztisztításba befektet a 19. század végén, akkor 30%-kal csökkent a gyermekhalandóság. A világegészségügyi szervezete véleménye szerint a ivóvízbiztosítás és a köztisztaság megfelelő szinten való kialakítása több milliárd dollárba kerül évente, de a 600 milliárd dollárból 54 milliárd dollár gyakorlatilag megtérül. A szegénység elleni harcnak és az oktatáshoz való hozzáférésnek is alapvető eszközei jelleg. Tehát nem csak önmagában emberi jogok ezek, hanem a szegénység elleni harcnak is eszköze. Hogyan lehetséges ez? Mi, a, mi kellene, hogy történjen? A globális közgazdasági válságban mire van lehetőség? A Világbank, az ENSZ és más szereplők is úgy gondolják, hogy megoldható, hogy mindenki mindenhol 2030-ra hozzáférhessen a biztonsági, biztonságos ivóvízhez és a köztisztasághoz. Hogy lehetséges ez? Beszéljünk a pénzről nem tudjuk sose megúszni azt, hogy pénzről beszéljünk. A nemzeti kormányok elsődleges felelőssége, hogy ezeket a jogokat biztosítsa a lakosság számára. A Világbank szubszaharai afrikai területen 18 országban készített felmérést, és azt találta, hogy 0,1%-nál alacsonyabb a köztisztaságban történő befektetés ezekben az országokban a GDP arányához képest. Az EU a legnagyobb donor régió ebben a témában is, és az EU támogatása ugyanakkor az elmúlt évtizedben csökkent, legalábbis arányait tekintve. Hogyan költjük el ezt a pénzt? Beszéljünk erről is. Ugye nem csak arról van szó, nem csak az fontos, hogy mennyi pénzt költünk erre, hanem hogy milyen hatékonyan történik mindez. Az ivóvíz továbbra is kevés támogatást kapsz, még magas ivóvíz lefedettségű országokban is. A köztisztaság az egy láthatatlan kihívás gyakorlatilag, és az ivóvízre fordított befektetések ellenében hat, hogyha a köztisztasággal nem foglalkoznak egy országban. Nagyon fontos, hogy hatékonyabb legyen a köztisztasági támogatás nem biztos, oda, hogy mindig oda jut el ahhoz a lakossági réteghez és abba az országba, ahol valóban a legnagyobb az igény. A fenntarthatósággal kapcsolatos kihívások továbbra is fönnállnak. Itt nem csak EU által támogatott projektről van szó, hanem itt logisztikai, technológiai fenntartási kérdések is felmerülnek. A partnerségről is szeretnék szólni. Az EU támogatás elsősorban a higiéniát és a köztisztasághoz való hozzáférés kell, hogy megcélozza. Nagyon fontos, hogy a helyi lakossághoz eljussanak ezek az előnyök Föl kell azt is ismerni, hogy a köztisztasági szektor megerősítésében fontos pozíciója van az EU-nak, és ehhez a partnerség is egy jó eszköz. A köztisztaság biztosítása egy adott országban, illetve globálisan sokszor nem megfelelő, mivel nincs együttműködés, nincs koordináció a donorok, a civil szervezetek, a magánszervezetek és a kormányok között a köztársasági válságot és az ivavíz válságot, amikor meg akarjuk oldani, ehhez partnerekre van szükség. Amikor láttuk, hogy a partnerség jól működik, például Libériában vagy Etiópiában, akkor a dolgok előre haladnak, hogyha megfelelően működik a partnerség, és itt az EU-nak még sok lehetősége van. Globális szinten, ha megnézzük, hogy hogyan tört, kell, hogy ez megtörténjen, fontosnak tartjuk a partnerséget, globális partnerségi kapcsolatokat lehet kialakítani, magas szinten kell koordinálni a fellépéseket, és hatékonyabban kell a forrásokat felhasználni. Persze a partnerség csak akkor fog működni, hogyha a nagy donorok, mint például az Európai Unió valóban részt vesz ezekben, és nem elég csak magas szintű találkozókon beszélni a témákról. A köztisztasági szolgáltatások témájához még egy elemet szeretnék hozzáadni. Az MDG-k végrehajtása szempontjából is nagyon fontos, hogy a fölállított célok keretei között a legfontosabb, a legsérülékenyebb területek és lakosság problémáinak a megoldása legyen. Az Európai Parlament támogatására szükségünk van. Biztosítani kívánjuk, hogy az EU továbbra is az alapvető emberi jogok védelmét szolgálja. Biztosítani kell, hogy az biztonságos ivóvíz és a köztisztasághoz való hozzáférés 2030-ra valóban megvalósulhasson a 2015-ös közös célok keretei között. A szegénység felszámolásához is szükség van erre, és ehhez kapcsolódnak az egyéb célok is, az egyenjogúság, az oktatáshoz való hozzáférés, a szegénység felszámítása. Ez nem csak a mi véleményünk, hanem nemzetközi szakértői egyeztetéseken is mindig elhangzik, akár a WHO, akár az UNICEF keretei között beszélünk az ilyen szakértői egyeztetésekről. A jelentésem hátoldalán látják, hogy milyen munkacsoportok foglalkoznak ezekkel a konkrét javaslatokkal a 2015-öt követő keretek tekintetében. Kérem támogassák a javaslatokat, dolgozzanak velünk együtt, hogy biztosítani tudjuk, hogy mindenhol mindenki 2030-ra hozzáférhessen ehhez, ezekhez az alapvető jogokhoz. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig Gerard Payan, a Private Water Operation eh, elnöke kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Aquafed az én szervezetem, a magán vízellátók nemzetközi szervezetem. Azokat a magáncégeket képviseljük, akik eh, ivóvízellátásban, eh, szennyvízelvezetésben eh, vesznek részt. Az Aquafed tagok az európai tagállamok legnagyobb részében jelen vannak PPP szerződéssel, vagy pedig különböző megbízás szolgáltatási szerződésekkel, és az európai állampolgárok egyharmada a köz- vagy PPP-ben működtetett cégek szolgáltatásait élvezi. Mi nem egy lobby vagyunk, de úgy gondoljuk, hogy jobb a PPP vagy a közszolgáltatás, mint a magánszolgáltatás. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mindkét típusú szolgáltatásban vannak jó példák. A ivóvízhez és a higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférés fontosságáról az előttem szóló nagyon világosan beszélt. Ugyanakkor az ivóvízhez való hozzáféréssel kapcsolatban egy észrevételt tennék, hiszen sokan alábecsülik ennek az alapszolgáltatásnak a fontosságát. Ráadásul a millenniumi fejlesztési célokban előrelépést értünk el, de ennek ellenére 800 millió ember nem jut hozzá tiszta ivóvízhez. És úgy gondoljuk, és ők is úgy gondolják, hogy ezt a kihívást meg kell osztani. Éppen ma reggel hallottam ezt a statisztikai adatot itt az üdésteremben. Sajnos ez eh, nem a valóságot tükrözi le. A világon élő tíz emberből öt közszolgáltatótól, egy magánszolgáltatától kap vizet, és négy, tehát tízből négy a világon semmilyen szolgáltatást nem élvez. És sokan pedig nem biztonságos vizet használnak. A múlt heti budapesti vízcsúcson Banki ki egy szomorú valóságra hívta fel a figyelmet. Azt mondta, hogy a világon élő emberek egyharmada nem tiszta, nem egészséges vizet iszik. Ez azt jelenti, hogy több mint két milliárd emberről van szó. Az Aquafed egyébként erre hívta fel a figyelmet a kormányoknak adott jelentésében tavaly, de az embereknek nem csak biztonságos vízre van szükségük, hanem arra van szükségük, hogy élet, hogy emberhez méltó életet éljenek, és becsléseink szerint 3-4 milliárd ember nem él ilyen emberhez méltó életet, legalábbis ami a vizet és a szennyvízelvezetést illeti. Ez egy, pedig egy emberi jog, amelyet 2010-ben elismert az ENSZ. Ez egy olyan jog, amelyet a mi szövetségünk létrejötte óta támogat. Nagyon sok a nemzetközi közösség sok tagjával, az ensz a nemzeti kormányokkal, szereplőkkel dolgozunk annak érdekében, hogy jól megértsék ezen az emberi jog fontosságát, és mindent megtegyenek az érvényesülése érdekében. Miért tesszük ezt? Nos, azért, mert az Aquafed tagok nap mint nap részt vesznek ezen szolgáltatások biztosításában. Ez a kulcs üzletünk, ez a szakértelmünk, ez az elkötelezettségünk, ezért dolgozunk, ezért élünk. Függetlenül attól, hogy tagjaink állami vagy önkormányzati cégek, vagy PPP-ben működő cégek, mi biztosítjuk az em- ezen alap emberi jog teljesülését um, a világ sok pontján. A kompetitív tendereztetés biztosítja azt, hogy a lehető legalacsonyabb szinten tudják biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, és egyébként szociális támogatásokkal, a közhatóságok által bevezetett támogatásokkal a legnehezebb sorban élők szolgáltatáshoz való hozzáférését is biztosítani lehet. Nagyon fontos, hogy a legszegényebb néprétegek is hozzáférjenek e szolgáltatáshoz, és az ENSZ 2010-ben az, emberi, az ENSZ emberi jogi tanácsom kifejezésre juttatta, hogy az e, tiszta ivóvízhez és a szennyvíz elvezetéshez való jog egy nemzetközi alapjog. Az Emberi Jogi Tanács, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tehát a felelősség teljes vízigazgatás lehetőségére hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy különböző formákban is ugyanolyan jó szolgáltatást lehet biztosítani. Az ENSZ és az ENSZ speciális megbízottja, akit mindjárt meghallgatunk, kijelentette, hogy a magán vízszolgáltatók is hozzájárulhatnak a problémák megoldásához. Tehát nincsen semmilyen jogalapja annak, hogy kiválasszuk, hogy milyen jogi formában működjön az a cég, aki a vízszolgáltatásokat nyújtja. Múlt hónapban az európai intézményeket nek irányában felhívással éltünk, hogy a vízkérdését a figyelem homlok terébe állítsák. Egy karta elfogadására tettünk javaslatot. Most pedig a 2015 után elfogadandó, az erre az időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési célokon dolgozunk. És úgy gondoljuk, becsvágyobb célkitűzéseket kell kitűzni magunk elé, és nagy lehetőség nyílik most meg a döntéshozók előtt, hogy ezt kitűzzék maguk előtt hiszen a vízhez való hozzáférés és a szennyvé és a higiéni szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára alapjog, és fontos, hogy az önök országai is részt vegyenek-e becsvágyó célkitűzések kitűzésében, annak érdekében, hogy a világon mindenki hozzáférjen a tiszta vízhoz. Tiszta vízhez, amikor vízhez való hozzáférésről beszélek, tiszta ivóvízről beszélek. Abban is hiszek, mégpedig mélyen és elkötelezetten, hogy az európai országok fejlesztési segélyüknek, segélyüknek egy jelentős részét e téren való áttörésre kellene, hogy pántlikázzák, de sajnos ez idáig még nem történt meg. Még néhány utolsó észrevételt szeretnék tenni arról, hogy a vízhez való jogot hogyan lehet érvényre juttatni. A tiszta vízhez és a szennyvízhez elveszés, vezetéshez való jog nem fog magától érvényesülni, hanem pontos szervezeti felépítésre van szükségehez. A politikusoknak, a törvényhozók feladata az, hogy biztosítsák, hogy ezen jog érvényesülésének minden dimenzióját eh, szabályozzák, Kell, hogy legyen egy közhatóság, amely felel a szolgáltatások megteremtéséért, és nekik kell a megfelelő pénzügyi, jogi és emberi erőforrásokat és keretfeltételeket megteremteni. Mondanom se kell, sok munka áll előttünk. Optimalizálni kell a költségeket, eh, és eh, hatékony szolgáltatásokat kell nyújtani. Peré asszonyt eh, az Európai eh, Public Services Union képviselőjét mindjárt meghallgatják. Ő is eh, az európai közszolgáltatók eh, alapjogi meggyőződéséről fog beszélni. De fontos, hogy ezt a gondolkodásunkat ne csak Európában érvényesítsük, hanem Európán kívül is, a világ minden pontján. Kezdeményezésünket a vízhez való jogról szóló kezdeményezésünket sokan aláírták már. És úgy gondolom, hogy én is szívesen aláírnám ezt a kezdeményezést, hogyha ez hozzájárulna az ezen emberi jog teljesüléséhez. Márpedig úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés arról szól, hogy a vízszolgáltatásokat a belső piaci szabályok alól vonjuk ki. Én pedig úgy gondolom, hogy az vízhez, mint emberi joghoz való hozzáférésről szóló kezdeményezés aláírói nem értik ezt az összefüggést. Hiszen, ha elfogadnák ezt a kezdeményezést, akkor a helyhatóságok, a közhatóságok nem kellene, hogy a közbeszerzési szabályokhoz tartsák magukat, amikor vízszolgáltatásokra írnak ki szolgáltatási szerződést. Mi több, a vízszolgáltatásokat még nem liberalizálták Európában, hiszen a vízszolgáltatásokat általában a közkéz hatóságai szervezik meg Európában fix áron, még akkor is, hogyha maga szolgáltató egy magánpiaci szolgáltató. Ez a kérés, ez a kezdeményezés tehát. Ezt a kezdeményezést egy-két megfigyelő úgy értelmezi, hogy itt voltak éppen a magán szolgáltatók szekerét tolják a kezdeményezők. Hogyha ez így volna, akkor megfelelő menedzsment opciókat kellene megfontolni, De lássuk azt is, hogy az ENSZ speciális megbízott, külön megbízottja mit mondott. Ő ezzel a magánszolgáltatókat kizáró kezdeményezéssel, hiszen erről szól a kezdeményezés kapcsolatos fenntartásait osztotta meg a közvéleménnyel, és én magam is osztom ezeket a fenntartásokat. Úgy gondolom, hogy sok mindent lehet annak érdekében tenni, hogy a vízhez és az higiéni szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló emberi jogot érvényesítsük Európában és Európán kívül. Sok millió embernek, milliárdnyi embernek van szüksége ezen szolgáltatásokra, de ehhez minden rendelkezésünkre álló eszközt meg kell ragadni. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Mari Peret következik. Köszönöm, elnök asszony. Lehet, hogy én leszek az egyedüli, aki franciául beszél de hát láttam, hogy Dekaiser asszony is a mi gyönyörű anyanyelvünket használta. Azzal kezdeném egy kicsit anekdotikusan, hogy elmondjam egy személyes történetemet. hogy hogyan is fogtam fel, hogy mi a kapcsolat az egészségügy és az ivóvíz között, illetve a tiszta víz között. Én magam is részt vettem civil szervezeti kezdeményezésekben, Ekvatorban, és eh, ott láttuk, hogy milyen a vízfüggéség. Ennek a eh, csimboraszói a régióban élő lakosságnak, ez most a 30 évvel ezelőtti történet, teljesen megváltozott az élete. Az embereknek naponta kb. 4 liter víz állt a rendelkezésre. 3 kilométert kellett megtenni, hogy elhozzák a vizet. Gyakorlatilag elindultak a nők a hátukon egy üres vödörrel, utána visszajöttek egy 28 liter vizet tartalmazó vödörrel. Amikor fölvettem az üres vödröt a hátamra, már az is nagyon nehéz volt, úgyhogy meg se próbáltam, hogy 28 liter vízzel föltöltsem ezt a vödröt. És ott amikor fölavattuk a víz vezetéket, hát az egy felejthetetlen pillanat volt. Az egyes szereplőknek ugye ilyen feladatai vannak, és itt szeretnék csatlakozni Pálya úr beszámolójához. A Közszolgáltatási Európai Szakszereti Szövetség foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és több millió aláírást sikerült összegyűjtenünk azért, hogy tovább tudjunk lépni, vagyis, hogy megváltoztassuk a helyzetet pontosan azok előtt, akik a jogokat alkotják Európában. A bizottságra gondoltunk, de a parlamentre is, mint együdöntő joghatóságra. egyszerűen szerettük volna felhívni a figyelmet arra, ami egyébként megfelel a 2010-es ENSZ kartának is, hogy a víz alapvető jog, emberi jog. Ehhez mi hozzátettük azt az elképzelést is, hogy ez egy közjószág, egy közös jószág, és ezt a jogot biztosítani kell, a megvalósításhoz több szintre van szükség. Mi Európai Szövetség vagyunk, federáció vagyunk, ezért úgy gondoltuk, hogy foglalkoznunk kell európai szinten is ennek a jognak a biztosításával. Három fő kihívás áll előttünk a véleményünk szerint. Az egyik a bizottság szemben, tehát ha lehetséges, változtassuk meg a helyzetet. Gyakorlatilag 1 millió 200 ezer aláírás sikerült gyűjtenünk. Elnök asszony bizonyára emlékszik ön is arra, hogy az ön hazájában milyen fontos szerepet játszott ez az európai polgári kezdeményezés. Több mint 1 millió 200 ezer aláírás Németországból érkezett. 28 ország tekintetében 13 olyan ország volt, amelyben sikerült a szükséges számú aláírást begyűjteni azért, hogy a bizottság előtt, illetve más európai intézmények előtt föl tudjunk hatékonyan lépni. A nemzeti hatóságok validálták a kezdeményezést, ez a folyamat még nem zárult le. Az összes validált aláírást december 10-én fogjuk benyújtani az Európai Bizottságnak. Ezt követően ez már el is hangzott több alkalommal. Nagyon sok munka fog előttünk állni. Először is gyakorlatilag két millió európai polgár elismerte, hogy a víz alapjog, a vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog, tehát figyelemfelhívási tevékenységet végeztünk, de ez az európai polgári kezdeményezés, ez egy eszköz is, amivel föl tudjuk hívni a felelősségét részben a polgároknak, másrészt a közhatóságoknak, a helyi hatások, hatóságoknak, amelyek feladata a vízszolgáltatás biztosítása valamint a víztisztítási szolgáltatás is a feladata. Már van egy első eredményünk, a kezdeményezés akkor történik, amikor a koncesziós irányelv végrehajtásáról beszélünk. És egy első eredményt már el is értünk, vagyis név szerint azt, hogy ki lehetett mondani, hogy a víz ne kerüljön be az egyszerű áruk körébe. Ahogy mondtam, ez egy közösségi tulajdon, közösségi jószág, emberi joghoz kapcsolódik, és ezért ezt fontosnak tartom, hogy ezt az emberi jogot valóban biztosítani lehessen a közszolgáltatások keretei között. A partnerségi témára is át fogok térni, a köz köz köz magánpartnerség témájára is. Minden esetre az egyértelmű, hogy a kormányoknak és konkrétan a helyi hatóságoknak kötelezettsége van a saját polgáraikkal szemben, a fogyasztókkal szemben, azért, hogy hozzáférhessenek a vízhez, valamint a köztisztasági szolgáltatásokhoz. Persze nagyon jól tudjuk, hogy amikor közszolgáltatásról beszélünk és közjavakról beszélünk, akkor ezzel nem azt mondjuk, hogy a víz legyen ingyenes, és a közszolgáltatás, vagy a köztisztasági szolgáltatások ingyenesek legyenek. Nagyon jól tudjuk, hogy a víz és energia témájában vannak költségek, és hogy szakért, szakmai ismeretekre is szükség van, sokszor ez nem kizárólag állami kézben van, vagy helyi hatóság kezében van, és én egy olyan országból jöttem, ahol a vízszolgáltatás általában vagy nagy többségben multinacionális kézben van, a GDF Suez és más társaságok kezében, úgyhogy egyáltalán európai polgárként nem követelem azt, hogy ingyenes legyen a víz. Egyébként pedig tudjuk, hogy az Európai Unióban az egyik legjobb olyan régió az Európai Unió, ahol a vízminőség nagyon jó. Ezt az alapjogot biztosítani kell mindenkinek, intelligens partnerség eszközével, legyen ez közszolgáltató, közhatóságok közötti partnerség, magánvállalkozások közötti partnerség. A lényeg, hogy ezeknek legyen meg a szakértői, szakmai felkészültsége, legyenek meg az eszközei, és mondjuk azt is ki, hogy tiszteletben kell tartani az átláthatóságot észszerű költségeket el kell tudni számoltatni oly módon, hogy a vízigény és a köztisztasági szolgáltatási igény olyan ö, költségekhez kapcsolódjon, amelyek észszerűek, és ahogy a brit kolléga is említette, a legszegényebbre kell koncentrálni, a legsérülékenyebb lakossági rétegre kell koncentrálni, és ez azt is jelenti, hogy észszerű költségeket kell meghatározni, hiszen a vízhez való jogot biztosítani kell mindenki számára. a bizonyos önkormányzatoknál újra önkormányzati kézbe vették a szolgáltatást. Úgy tudom, hogy Németországban jelentős ez a folyamat, nem csak az ivóvíz, hanem más szolgáltatások területén is. Ez a modell is azt jelenti, hogy újra kell tárgyalni a koncesziókat, és ellenőrizni kell ennek során, hogy például magán és közpartnerség keretében meghatározott szolgáltatások valóban megfelelnek-e a polgári igényeknek, és hogy ne csak azt szolgálja, hogy a részvényesek befektetése jövedelmező legyen. Számomra ez teljesen egyértelmű. Az utolsó témát említeném, az európai dimenzió és a globális dimenzió közti kapcsolatról szeretnék beszélni fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az alapjognak a kérdésére, ami Európai Szövetségünknek van egy fontos partnere, a hasonló világszintű szövetség, illetve ennek a keretei között működik az úgynevezett decentralizált együttműködés. Ebben a tevékenységben részt vesznek a közhatóságok is. Az elképzelésünk az, hogy tegyük felelőssé a közhatóságokat, a közpartnereket, a magánpartnereket, hogy támogassuk, ösztönözzük a polgári részvételt, és természetesen, hogy az Európai Parlament támogatását is megkapjuk, illetve konkrétan az önök szakbizottságának a támogatását is megkapjuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Beri asszony, és most a technikusokra nézek. Következik a videó üzenet, amelyet Madame Albuquerque küldött nekünk, az ENSZ raportőre a biztonságos ivóvízhez való jogról, illetve a köztisztasághoz való jogról. Most dolgozik egy kézikönyvön, hogy hogyan lehet ezeket a jogokat a gyakorlatban megerősíteni. Próbáljuk meg. Köszönöm szépen, és ez egy nagyon fontos kérdéskör szeretném megosztani önökkel, hogy mindez hogyan történik, és a parlamentben egy regionális konzultációt folytatok a kézikönyv elkészítése érdekében. Szeretném megvalósítani, a gyakorlatba átültetni ezeket a jogokat, erről majd még egy kicsit később fogok szólni, és láttam már hónapokkal előtt, hogy milyen hosszú távon gondolkoznak önök is a regionális konferenciákról. A szeptemberben az emberi jogi tanács egyetértett abban, hogy egy új Határozatra van szükség a vízhez való és a köztisztasághoz való jogról, és ezt mindenképpen meg kell valósítanunk e, az EU tagállamaiban is, az ENSZ tagállamaiban beleértve az EU tagállamait, és ezért az a definíció, amit mi meghatároztunk, hogy milyen jellegű emberi jogról van szó, ez nagyon sokat segít nekünk nemzeti szinten, helyi szinten, regionális szinten és nemzetközi szent szinten egyaránt. Például meghatároztuk, hogy milyen fontos az, hogy hozzáférhető legyen a víz személyes használatra és ez mennyire meghatározó az élet minden területén, és ennek a víznek biztonságosnak kell lennie. És amikor nézik ezt a videót, remélhetőleg egy hasonló határozatot fogadott már el az ENSZ közgyűlése is, amely ugyanezt a definíciót tartalmazza. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő a vízhez és a köztisztasághoz való jog területén akkor most néhány fókuszpontról beszélnék. Az elmúlt két évben szorosan együttműködtem az UNICEF-fel és a WHO-val egy közös monitoring program keretében. A cél az volt, hogy konkrét javaslatokat dolgozzunk ki, konkrét célokat határozzunk meg, és indikátorokat, jelzőket ezzel a joggal kapcsolatban, és meghatározzuk a 2015 utáni fejlődés menetét. És azt hiszem, hogy az egyenlőtlenségek, ezeknek a megléte és a közömbösség, ami még sok területen tapasztalható a világon, ez jelenti a legnagyobb problémát ami globális fejlesztési agendánkban. A missziók során, látogatások során, és én nagyon sok országban jártam a világon, Európában, Afrikában, csendes óceáni területeken, Észak-Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, és mindenütt szembesültem ezekkel a problémákkal, ahol bizonyos emberek akik valamilyen bizonyos csoporthoz tartoznak, vagy eh, elhanyagoltak, vagy esetleg nem is vesznek róluk eh, tudomást, sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a társadalom egyéb része. Ez egy stigma sok esetben és diszkriminálják ezeket a eh, csoportokat a társadalom minden gyakorlati területén. Ez az oka az egyenlőtlenségnek. Úgyhogy Azért, mert nekünk a, a siker sztorikra, mi csak a siker sztorikra fókuszálunk, azokat emeljük ki, és látni kell, hogy vannak még marginalizált csoportok, amelyeket egyszerűen figyelmen kívül hagynak. A legtöbb esetben nem sikerült előrelépni ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Úgyhogy mindenképpen mérni kell ezt valamilyen módon, és csökkenteni kell az egyenlőtlenségeket. És ez egy újabb kötelezettségvállalás lehet a POST 2015-ös agendában. Biztosítani kell először is, hogy adatok álljanak rendelkezésre megfelelő mennyiségben, és ezek különböző kategóriák szerint álljanak rendelkezésre, külön a vidéki és a városi területekről. Ez az első pont. Meg kell nézni az adatokat tehát, meg kell nézni, hogy hol vannak hatalmas különbségek, és hogyha sikerült ezeket beazonosítani, akkor a külön következő cselekvési tervben, ami mondjuk 2030-ig tart, meg kell határozni a célokat figyelembe véve ezeket a, ezeket a különbségeket. Fontos ezeket a különbségeket csökkenteni. Ezeket azonban szükség van mindenképpen ezekre az információkra. Ha megnézik a különbségeket, látják, hogy mennyire fontos az, hogy a városi területeken élő emberek számára biztosított legyen az univerzális hozzáférés, de ez már eleve sokkal jobban biztosított a városokban, mint az egyéb területeken. Ez egy nagyon egyszerű megállapítás, egy egyszerű mechanizmus, de ez is mutatja, hogy a, a szokásos módszerekkel nem lehet dolgozni. Ez nem a jó megoldás, ez rossz megközelítés. Több erőfeszítésre van szükség, annak ellenére, hogy mi most jobb helyzetben vagyunk, de még nagyobb erőfeszítésekre van szükség, és a tanulmányok is azt mondják, hogy különösen fontosak a gyermekek, meg kell őket menteni, és itt is meg kell szüntetni a még meglévő egyenlőtlenségeket. Különben nem sikerül a 2015 utáni agendát sikerre vinni már most meg kell kezdeni a hátrányos helyzetű és a marginalizált csoportok felemelését, hogy a fejlődés valóban megvalósulhasson 15 év alatt. Önökhöz az Európai Unióhoz hasonlóan nagyon fontos az integráció, az optimalizáció akkor, amikor ezeket az egyenlőtlenségeket akarjuk megszüntetni a 2015 utáni fejlesztési agenda segítségével. A fejlődő országok problémáit figyelemmel kell kísérni, a, még a leggazdagabb országokban is vannak egyenlőtlenségek. Az Európai Unió egy nagyon fontos donor, és itt is becsúsztak ugyanolyan hibák, mint a milleniumi fejlesztési célok megvalósítása során, hogy elő akarták segíteni az egyenlőtlenségek megszüntetését, de nem ö, sikerült. Ö, ö, ezeket ö, más módon kell sok esetben megközelíteni. És nekünk például Brazíliát, ha figyelembe vesszük, vagy hogy milyen komoly tiltakozásokra került sor ezen a nyáron. Nem akarjuk, hogy emberek milliói, akik szenvednek a vízhiánytól, és emiatt ö, betegszenek meg nagyon komoly betegségekben. 50%-uk kórházba kerül, nem akarunk ilyen jeleneteket. Ö, és ott, ahol a nők, ahol az emberek szenvednek a vízhiány okozta betegségtől, akkor a gyerekek sem tudnak iskolába járni, senki nem tud dolgozni. Én remélem, hogy egyetértenek ezekkel a felvetett kérdésekkel, és ezt próbálom megfogalmazni ebben a kézikönyvben, amin dolgozom, és meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani mindezt. Ez egy gyakorlati kézikönyv lesz, amely technikai ö, megoldásokat is tartalmaz. Meg kell nézni, hogy milyen rendszerekre van szükség, milyen kihívásokat kell leküzdeni a jogok megvalósítása területén, ahhoz, hogy ezek a jogok megvalósuljanak. Jogszabályokra, politikákra, költségvetésre van szükség, és ez a kézikönyv az érintettekhez szól, az érintettek széles skálájához kezdve az UNICEF-től az UN Habitaton át a legkülönbözőbb nem kormányzati szervekig, a svájci, a finn, a német és a spanyol kormány is részt vesz benne. Írják meg, vagy nézzék meg a weboldalamat, hogyha részt kívánnak venni ebben a folyamatban. Én elküldöm önöknek a konzultációk eredményeit, ha erre szükség van, és elmondom azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk. A kézikönyv szeptemberben kerül kiadásra. Ez egy jogi elemzést is tartalmaz, majd majd útmutatást a különböző aspektusok, jogi aspektusokat illetően, mint az államok kötelessége, nemzeti szinten, regionális szinten, vagy biztosítandó a határozathozatali folyamat, tisztaságát, a költségvetési fejlesztés és a költségvetési források a felhasználásának a nyomon követését. És ezt ellenőrizni is kell, mert ez csak így valósítható meg, hogyha van egy megfelelő checklista. Szükség van ajánlásokra, és hogy az emberek rendelkezésére álljon a víz, a megfelelő toalettek, a megfelelő hozzáférés a jó ivóvízhez. Remélem, hogy segítettem ezt a kérdést megérteni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen ezért a nagyon energikus előadásért, és mielőtt átadom önöknek a szót, akkor megkérdezem, hogy kik azok, akik most érkeztek vissza Addis Abebából? Ön? Csak Anna. Úgy egyébként köszönöm, hogy itt van. És itt van a DJ Defko a körünkben, Robert Ridolfi úr, és azt hiszem, hogy most mindannyian nagyon sok ajánlást hallottunk arra vonatkozóan, hogy mit tudunk tenni, és akkor most a DEFCO mondani valóját is szívesen meghallgatnánk. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, tisztelt vendégek! New Yorkból érkeztem meg, ahol egy fenntartható energiafórum találkozón vettem részt, amelyet a SecGen hívott össze, akit kapaszkodjanak meg a főtitkár, valamint a a Világbank vezetői, és azt mondták, hogy a légszennyezés a második legfontosabb gyermekhalandósági ok a világon. Tehát úgy gondolom, hogy tisztázni kell, hogy most a nem tiszta víz, vagy pedig a légszennyezése az oka, de mindenképpen szörnyen magas számokról van szó. Nagyon riasztó az a helyzet, és nagyon nagyra értékeljük az erőfeszítéseket. A víz egy kulcs ágazat a fejlesztési együttműködésünkben. Élet, energia, víz és élelmiszer. Ezeket kell biztosítani. Ugyanakkor a szennyvíz elvezetés, a szennyvízfeldolgozás hiánya is komoly egészségügyi problémákhoz vezethez a higiénés szolgáltatások <clears throat> nagyon fontosak, a legszörnyebb jelenségekkel találkozunk, illetve a legfőbb erőfeszítéseink nem teljesültek. Amikor azt mondom, hogy a miénk, a több eszem első szemében a nemzetközi közösségre gondolok. Deva úr, a Deve bizottság alelnöke bevezetőjében is kiemelte ezt, nem akarom ezt megismételni. Az Európai Bizottság mindig aktív volt a vízben. Vízben jók vagyunk. És az EU AKC vízfacilitást, vízeszközt is útjára indítottuk, ahol a rászfordásainkat megkettőztük. A, amikor 15 tagállam volt az EU-ban, akkor minden országban, a, a 10 belépő országra egy milliárd eurót fordítottunk, hogy a normákat felemeljük. Az ivóvíz normák a tagjelölt országban 2000-2004 között nem az ivóvízellátásban jók voltak a normák, a belépő országokban, de szennyvíz elvezetés, szennyvíz kezelés tekintetében nem volt megnyugtató a helyzet. Éppen ezért tehát nagyon, nagyra értékelem deperi asszony mondatát, és üdvözöljük, hogy egy ilyen politikai lendületet kap a víz ügye, a vízzel való foglalkozás. Hiszen a PPP-kkel az a nehéz, hogy nehezek. És hiszen egyrészt van egy kis önkormányzat és egy roppant erős multinacionalis cég, és bármilyen jó a szabályozói felt, rendszer, az, az hatalom, az erő nincs kellő, nincs igazságosan elosztva. Azért mondhatom, mert eh, én egy ilyen szerződés új eh, új tárgyalásában vettem részt, és eh, a win for profit fogalmat ekkor vezettem be, vagy találtam ki kvázi. Nos, mindezeket a tapasztalatokat figyelembe véve indítottuk útjára a vízeszközt, a vízfacilitást, hogyha a számvevőszék számadatai pontosak, már pedig a számvevőszék sosem téved, akkor kettős, kétszer annyi pénzt fordítunk, illetve az erőfeszítésénket megdupláztuk a víz facilitás keretén belül. És persze nyomon követtük a számvevőszék jelentését, és igyekszünk választ is adni a hiányosságokra. Nos, azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság a számvevőszék ajánlásait nagyon komolyan veszi, és egy sor intézkedést indítottunk útjára. A számvevőszék egy 2003-ban, 2004-ben induló programot vizsgált meg, auditált. A projektet auditálták, akkor aztán a projektet lezárták, viszont tavaly, illetve még inkább idén, nem mégis tavaly publikálták a jelentést. Tehát azért nagy időbeli különbség van, hiszen 2003-2004 óta a bizottság sok gyakorlatát megváltoztatta annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk. Hiszen nem csak egy input alapú, hanem egy output alapú támogatás segélyt vezet, tettünkben. 2004 óta minőségre biztosítási és kockázat becslési rendszert is bevezettünk, mi több ciklikusan, a, a termékciklusban gondolkozunk, hiszen a fenntarthatóság nagyon fontos. És a fenntarthatóság nem csak azt jelenti, hogy az infrastruktúrát kiépítjük, a csöveket lefektetjük, hanem a fenntarthatóságot is megteremtjük. Erről beszélt a kollega a díjak kialakításakor, tehát olyan díjakat kell kivetni, amelyek reálisan fedezik a működtetés költségét, illetve amelyet a felhasználók meg tudnak fizetni. Ha ez nem így történik, akkor nem lesz működőképes ez a rendszer. Márpedig, hogyha valaki ingyen biztosítja a vizet, akkor valaki másnak kell fizetnie a vízszolgáltatás költségeit. Ki legyen ez? Hát nem lehet más, mint az állam. Általában az állam, ha gyenge, akkor nem egy dologban gyenge, hanem mindenben gyenge. Gondoljunk arra a kihívásra, hogy az ilyen gyenge országok a ingatag országokban nem csak a vízellátással van probléma, hanem az élelmiszerbiztonsággal, a növekedéssel, és még mondhatom az oktatással. Tehát sajnos ez egy önerősítő folyamat, a szegénység maga magát erősíti meg. A belső és a külső monitorozás nyomon követést megreformálta az Európai Bizottság, nem ezen számvevőszék kijelentés, folyamányaképpen, hanem más számbevőszéki jelentésekre válaszul. Most már egy eredmény orientált monitoringot hajtunk végre, és az egyes projekt felelősök beszámolnak az eredményekről, és a bizottság ennek megfelelően módosítja a hozzáállását. Aztán iránymutatásokat is kibocsátottunk, és külön örülök annak, hogy egy új kézikönyvet fogunk elkészíteni jövő szeptemberre, de erről beszélek még később. Még egyszer mondom, a Water Toolkit és a költségvetési támogatás viszont már 2012-ben is működött. Vannak ágazati költségvetési támogatásaink, amelyek szintén a vízre koncentrálnak. Mire gondolok? Folytatjuk a e, politikai párbeszédet az EKS-szel. Én egyébként Ugandába voltam az Európai Unió nagykövete szeptemberig, és örömmel számolhatok be a politikai párbeszédben elért sikerekről. Hát ugye Ugandában nem könnyű a helyzet, ha tudják. De itt a víz területén sikerült a különböző projekteket egységesíteni. Például Kampalában, a szennyvízelvezetés területén. Kampalában 3,5 millió ember lakik, és ebből két-két és fél millió, hanem három millió, talán három millió szlámokban lakik, és a víz és szennyvíz cég nem látja értelmét annak, hogy a szlámokat bekösse a szennyvízrendszerbe, hiszen nem, nem fizetne senki a szolgáltatásért. Erre mi a blending elvével éltünk, mondvám, hogy megfinanszírozzuk a te a tevékenységedet a szlámokban, és így csökkentjük az egészségügyi kockázatot. Mindenhol működhet ez? Nem állítanám. Például Uganda északi részén, ahol 20-25 um, éve polgárháború dúl, uh, vagy különböző um, fegyveres csoportok randalíroznak, hát itt teljesen más megközelítésre van szükség, itt a területen a közszolgáltatások 75, akár 100%-át az NGO-k, a civil szervezetek adják. Ők indítják el a, a eszközöket, a projekteket, és például még az NSA költségvetési sorban is pénzek, eszközöket lehet mobilizálni ezen projektekre. Tartottunk egy víz szemináriumot, és az LKC víz facilitását, vagy víz eszközét is ladba vetjük. Júliusra kész lesz erről a beszámolók. Bocsánat, ez év végére lesz kész ez a fontos beszámoló. A múltban a víz nagyon fontos szerepet játszott a bizottság előfeszítéseiben, és ez a jövőben is így lesz. 2012-ben és 2013-ban elfogadott projektek nagy részét a következő években fogják bevezetni, hiszen ugye a projektciklus úgy van előbb elkészítjük, engedélyeztetjük, aztán bekerül a híres hírhet csőbe, a tyúbba, és előbb-utóbb valóság lesz belőle. És így lesz a vízprojektekkel is. Egyéb iránt említem még a víz diplomáciai kezdeményezést, melyre a tanács tett javaslatot. Láthatják, sok elemből áll a bizottság vízpolitikája, és ezért örömmel hallottam, hogy itt az állampolgárok képviselője is jelen van, hiszen a bizottság mandátumok alapján dolgozik. Örülök annak, hogy szeptemberben hogy szeptemberben az ENSZ emberi jogi tanácsa egy kezdeményezést ragadott meg ezen a területen, és alig múlt el szeptember, a bizottság ezt mandátumnak tekintette, és magas elkezdte a cselekedetek kialakítását, a jogszabályok előkészítését ezen a területen. Mozambikban 25 donátor van jelen, Szomáliában egy sem, Eritriában egy. Egy szóval nem olyan könnyű a helyzet, de lehet, hogy ez azért is van, mert a víz ellátás biztonságára talán nem hívjuk fel kelléképpen a figyelmet. Jövő évben Svédországban két nagy nemzetközi tím konferenciázik majd együtt, a fenntartható gazdasági fejlődéssel foglalkozók és a vízzel foglalkozók. Már pedig látni kell, hogy ez a két ága meghatározza, ága a fejlesztésnek, illetve a szolgáltatásoknak meghatározza a gazdaság jövőjét. Az EU részéről másrészt, hiszen mi a világméretű játéktér szereplője, játékosa vagyunk, tehát az EU részéről figyelnünk kell a szereplők észrevételeire, és az ENSZ keretén belül kell nekünk is együttműködnünk. A Decent Life a méltó élet kategóriáját is megemlíteném, hiszen a víz kezdeményezési diplomácia és a méltó élet kezdeményezés adja nagyköveteink politikai fellépésének a lehetséges keretét. Meg lehet persze, hogy egy szennyvíz tisztító művet nem tartunk a legszebb épületnek a világon, de hát ezekre szükség van, és látni kell, hogy kereszt finanszírozásra, illetve a támogatások kereszt átszervezésére van szükség ahhoz, hogy a kevéssé nyereséges víztisztítók is, üzemek is működhessenek. Senki nem akar magán üzemeltetőként belépni az esélytelen piacra, éppen ezért az államnak, a nemzetközi szervezeteknek, a civil szervezeteknek együtt kell működniük. Nem lehet itt rövidre zárni a dolgot, hisz vannak globális szövetségek, de látni kell, hogy a víz nem egy globális ügy. A vízpolitika lehet um, globális, de a víz, a vízellátás, a vízhez való hozzáférés az abszolút lokális ügy. ban Malaviban dolgoztam, és világossá vált számomra, hogy a falu kútja csak akkor maradhat meg, hogyha tényleg mindenki szolidárisan hozzájárul az a pár fillérrel a kút fenntartásához. Szóval komplex ügyről van szó, és a víz lokális ügy. Együttműködésünkben ugyanakkor nem akarunk más tenni, hogyha egy szóval akarom leírni, mint hogy a vizet mainstreameljük, a vizet áramvonalasítjuk, a vízpolitikai intézkedéseket áramvonalasítjuk, hiszen egy sok ország vár a mi segítségünkre, 19 ország, de 49 ország sokkal inkább az élelmiszerbiztonságra helyezte a hangsúlyt, 25 az energiaellátásra. Most a fejlesztési együttműködésekről beszélek. És persze, amikor megvizsgáljuk a kérés jogosságát, megnézzük, hogy a nemzetközi szereplők um, felléptek-e már, tesznek-e valamit, hogyha vannak szereplők, igyekszünk erőfeszítéseinket ötvözni, megerősíteni, és így egy sor közös programozást akarunk végrehajtani annak érdekében, hogy a tagállamok és a bizottság ne egymás elől um, egymás ellen dolgozzanak, vagy egymással konkuráljanak ország szinten dolgozunk, és a mindenkori ország eh, irányítását is meg kell vizsgálni, hogy hogyan kezelik a vízforrásokat. Hiszen végezetül, ahogy mondtam, arról szól minden, hogy a vízforrásokat kezelni kell. Röviden, tehát azt mondhatom, hogy üdvözöljük ezt a politikai lendületet, melyet a parlament ad ennek az egész kérdéskörnek. A szeptemberi ENSZ emberi jogi tanács határozatának iránymutatásait követjük, mi több egy európai polgári kezdeményezés folyamányaképpen valószínűleg új lendületet tudunk adni ennek az ügynek, és persze a számvevőszék egy figyelembe véve hatékonyabbá tesszük a munkánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ridofi úr. Deve úrnak, a társelnöknek van egy kérdése. Roberto, Rodolfit, vagy bárki más kérdezném. Gondoltunk-e arra, hogy ugye beszélünk a szlemekről, ahogy Ugandá esetében említette, és a folyóvizet, ugye az a cél, hogy kezeljük, és a szlám területekre is eljusson, a csapokhoz. Mennyi erőfészítést teszünk az esővíz földolgozásért. Az esővíz iható? Mit csinálunk az esővízzel, ami a szlamokban esik? Nem lenne költséghatékonyabb, hogyha a szlam területen az esővizet használnánk föl? Ez egy kérdés, nem tudom mi a válasz erre. Talán a legjobb az lenne, hogyha az összes hozzászólót meghallgatnánk, és akkor utána adnánk válaszokat. Anna Gomes. Köszönöm, Barbara és tényleg teljesen időszerű ez a vita. Etiópiába érkeztem vissza, úgyhogy sok kérdés merült föl ott is. Köszönöm szépen a prezentációkat. hogy Nem volt itt személyesen jó barátnőm, Katarina, de mégis részt tudott venni, ugye a technikának köszönhetően a megbeszélésünkön beszámolt a projektekről és az emberi jogi kérdések megfelelő megközelítéséről. Etiópiából jövök vissza. Pibász biztos urat kérdeztem, és egyébként nagy örömre szolgál, hogy most is a magas szinten vannak itt a bizottság képviselője is közös parlamenti közgyűlés ülésen vettünk részt, és Pibász biztost megkérdeztem, mert az etiópoktól hallottam ilyen értelmű kérdéseket, hogy az európai együttműködés ezen a területen konkrétan teljesen hátrányos az etióp emberek érdekei tekintetében, valamint az EU image tekintetében. Tudom, hogy az első hozzászóló említette, hogy Etiópia nagyon pozitív eset. Biztos, hogy vannak ott is pozitív fejlemények, de azért valami ott mégiscsak megkérdőjelezi az egész témást. A számövőszéki jelentésben is szerepel Etiópia. Ez a legnagyobb program, ugye az eti etiópiai, 39 millió az EDF-ből. Egyébként az EDF-et nem ellenőrzi a parlament. Ez az egyik azon kevés alapoknak, amelyeket a parlament nem tud ellenőrizni. A legnagyobb program. Bár nem ezt választotta ki a számvevőszék, hogy, hogy tanulmányozza. és tudjuk a számvevő, ismerjük a számvevőszéki következtetéseket, a bizottsági reakciót, hogy ugye valójában a számvevőszék azt mondja, hogy az elemzett projektek közül nagy többség nem biztos, hogy feltétlenül a lakosság, a szenvedő lakosság érdekeit szolgálta, a szándékok jók, de hogy elhangzott egyébként a panel résztvevői részéről is, hogy a végrehajtáson nagyon sok minden működik, és Afrikában, vagy máshol, vagy Európában is a PPP-k esetében hogyha a szabályozás nem megfelelő, a monitorozás nem megfelelő, a legjobb forrása a korrupciónak. Itt Európában pont az, amit mi nem akarunk. Amikor az egyik fél egy gyenge állam, akkor még rosszabb a helyzet. De hát Etiópia egyáltalán nem, nem egy gyenge állam, sőt, ez egy totalitárius állam, erős, úgyhogy ott nem a kapacitási hiánya probléma az állam részéről, hogy a saját érdekeit megvédje. A probléma a korrupció. És a korrupcióban benne vannak az európai cégek, a helyi szerződéses felek, a vállalkozók és a kormány is, amely kiválasztotta a cégeket egy abszolút átláthatatlan folyamat keretei között. És Pibász biztos úrnál rákérdeztem egy Konsta nevű olasz cég esetére, és Pibász biztos úr azt mondta, hogy most folyik a kivizsgálás, mert több millió adófizetői euró eltűnt. A cégnek egy Addis Abeba és Djibouti között kellett vasúti pályát építenie, plusz víz csatornákat is kellett építenie, több millió erő tűnt el. Ezt a céget ugye pontosan ilyen átláthatatlan kor, kormány eljárás során választották ki más projektek az etiópai újságírók hívták fel a figyelmemet, ahol e, Európai Központi Banki támogatást kaptak. Egy energia előállító központokat, erőműveket építettek, EIB, Európai Központi Banki, vagy Európai Beruházási Banki finanszírozásban. Nem tudom, hogy a bizottság is adott ehhez hozzá támogatás, persze az elképzelés jó energiaelőállítás a lakosság érdekében, viszont környezeti tanul, környezethatási tanulmány, szociális hatástanulmányt nem végeztek, úgyhogy borzasztó volt az eredménye. Itt is olasz cég, a Solini a főszereplő, Egyébként itt Olaszországban már eljárás folyik a cég ellen, pontosan korrupciós esetek miatt. Tanabelazban, északon is például vannak ilyen esetek Etiópiában. A kérdés, az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank hogyan adhat finanszírozást ilyen projektekre, és aztán senki nem tud a botrányos végrehajtásról. A számövőszéki jelentésben egyáltalán nem szerepelnek ilyen problémák, pedig az etiópiai program a legnagyobb összegű a kezdeményezések közül. és a Náriva egy nagyon fontos projekt, és tudom, hogy aktívan részt vesznek, aktívan tárgyalásokat folytatnak Szudánnal, Egyiptommal, komplikált ügyekben. Az etiópiak Etiópiában is ugye fellépenek kínai, a kínai finanszírozás, a kínai támogatással valósítanak meg nagy projekteket, de látom, hogy itt 19 milliós támogatást adunk mi is, és ez is egy olyan projekt, ami Etiópiában nagyon sok ember szerint abszolút halott, elvileg elektromos áramot akar biztosítani, de például a mezőgazdaság számára nem, és az AKC közös parlamenti közgyűlés során találkoztunk a környezetvédelmi ügynökség képviselőivel, és akkor rákérdeztem, hogy van-e olyan projekt, amelyel a lakosságot, a mezőgazdaságot lehet szolgálni energiaelőállításon túl, és a válasz kitérő volt, és persze elhangzott, hogy minden tökéletes, a kormány minden tökéletesen szervezeti apjában, úgyhogy itt hatalmas problémák vannak. A bizottsághoz fordulok, de azt is kérem, hogy önök is kérdezzenek rá erre a bizottságnál. A projektről teljesen konkrét adatokat adjanak, és biztosítanunk kell azt, hogy ezek az események ne ismétlődhessenek. Hiszen etiópában borzasztó a képünk az emberek előtt. A bizottság képviselője is hangsúlyozta, hogy milyen a részvételünk, milyen arányú a részvételünk ezekben a projektekben. Az emberek semmi előnyét nem élvezik a projekteknek, ugyanakkor nagyon sokat tudnak a korrupcióról. És nem hiszem, hogy a tanács által támogatott kezdeményezéssel a tendereljárás ellenőrzése az valóban megvalósul ez egy másik lehetőség a korrupcióra, arra, hogy rosszul használják föl, nem megfelelő célra használják föl adófizetőink pénzét és egyáltalán nem biztosítjuk az emberek számára az általános vízhez való jogot. Köszönöm Anna Gomez, és a külső vendégeiknek szeretném elmondani, hogy Anna Gomez készítette a parlament jelentését az emberi jogokról és a korrupcióról és az ETP választási monitorozásról szóló jelentést is. Veronik de Kaiser. Köszönöm, elnök asszony. Nem fogok olyan hosszasan hozzászólni, mint Gomez asszony. Nem is kérdést szeretnék föltenni, hanem néhány témát szeretnék említeni, amelyeket nagyon érdekesnek tartottam itt a meghallgatás során. Hanna említette a, az első témát, hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak az állami politikák, illetve az állam és a helyi illetékesek közötti kapcsolat, és hogy mindez a bizottsággal egyeztetve történjen. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen hogyha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor nincs meg az alap, és Felfigyeltem arra is, hogy említették a sérülékeny államokat. Ezek az államok ugye minden szempontból sérülékenyek. Úgyhogy ez lenne az első megjegyzésem, hogy ugye szubszaharai Afrikában sokszor olyan helyzeteket lát láttunk, hogy a legfontosabb az első lépés az ivóvíz biztosítása, a köztisztasági szolgáltatások biztosítása legyen, és ez egy sor egyéb problémához is kapcsolódik. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Második megjegyzésem. A mobilitás témája, a célok mobilitása, de a lakosság mobilitása is. Ez hatalmas probléma bizonyos területeken. Nemrég jártam Libanonban, és láttam, hogy a szíriai menekültek milyen körülmények között élnek ott. Hát borzasztó volt a helyzet, a kép. Először is a menekültek tömeges vándorlása, ez mindig nagyon problémás. De ami a leginkább furcsa volt, hogy mennyire gyenge az állam. Az állam önmagában ott nem tekinthető gyengének, de mégis ebben az esetben nem tudott megfelelően fölépni. Másfél millió menekültet fogadtak, de egyszerűen nem tudják strukturálni az ellátásokat, a táborokat, hagyják, hogy a civil szervezetek bemenjenek, de semmi, semmi nem történik például ivóvíz ellátás szintjén. A szerves hulladékok elszállítása, feldolgozása területén, tehát egyszerűen, ahogy az egyik beszámoló, az egyik paneltag ugye eléggé kifejező módon bemutatta, hogy milyen helyzet van bizonyos országokban. Tehát, mint a középkorban tényleg a pest is tud terjedni. Hát ezekben a táborokban valóban ilyen a helyzet. Ott fölhalmozódik a szemét, másfél millió ember él ilyen borzasztó körülmények között. kiváló a kapcsolatunk az állammal, tehát próbálni kellene, meg kellene próbálni, hogy náluk is eljárjunk. Persze csodálatos, amit tesznek, ugye vendégül látják, befogadják ezeket a menekülteket, de hát azért tegyenek valamit, hiszen járványok fogják fölütni a fejüket, a tüdő, a TBC jár, járványok fognak terjedni, paraziták fognak szaporodni ezeken a területeken. Egyébként ezer ilyen példát lehetne hozni. Sajnos a helyzet még mindig nagyon sok helyen borzasztó, és Szírián belül is szeretem volna felhívni a figyelmet a belső menekültekre, akik hasonló borzasztó körülmények között élnek. A következő téma, amit említenék, a szegénység. Az első paneltag nagyon jól bemutatta ezt a kérdést. nem csak közel állok a kezdeményezéshez, hanem aláírója is vagyok a Pereje asszony által bemutatott kezdeményezésnek. A magánvállalkozók szerepét is el kell, hogy ismerjük. Amikor közszolgáltatásról van szó, akkor is nagyon jól tudjuk, hogy a feladatokat kiadhatják magánvállalkozók számára. Végül is ilyen megadást kívánunk mi, hiszen a, sokszor az állami szervezeteknek nincs felkészültsége, lehetősége arra, hogy valóban megszervezzék a közszolgáltatásokat. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy az állam és a közösség irányítása alatt és kezében maradjanak ezek a szolgáltatások és oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy a legszegényebbek ne záródjanak ki ezekből a szolgáltatásokból. Amikor energialiberalizációról beszéltünk Európában, és ez be is következett, akkor láttuk, hogy nagyon sok vállalkozó megjelent, sokszor nem igazán álltak a helyzet magaslatán, a legérzékenyebbek nem tudtak mégis a szolgáltatáshoz hozzájutni. Az a tény, hogy a szolgáltatást mindenki ugyanolyan áron kapja. Hát ez az elv már, már megszűnt. Vannak olyan régiók, vannak olyan területek, ahol a vízhez való hozzáférés nehezebb, és emiatt sokkal magasabb lett az ár is, és ennek okán a sérülékenyebb lakossági réteg, nem is a szegények, hanem akik egyszerűen nem tartoznak a középrétekhez, nem elég gazdagok, nem tudták megfizetni a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy bizonyos államokban a szegénységet még fokozta ez a fajta megközelítés, és a víz esetében ez konkrétan valóban így működik. És amit én nem szeretek, nem bírok Európában, hogy akkor hogy van egy olyan szegénységi kategória, akik kapnak állami támogatást, hogy megfelelő áram vír, juthassanak hozzá a vízhez, ehhez, ahhoz, amahoz, de ahhoz, hogy ezt a jogot gyakorolhassák, ahhoz 30 féle különféle papírt kell kitölteniük, és mindenféle bürokratikus eljárás alá kell, hogy vonják őket. Hát a közszolgáltatást és a közjavakat nem ilyen módon kell biztosítani. Ezért is harcolunk, hogy ez valóban univerzális jószág maradhasson, és ne a beazonosított szegények számára biztosítsuk a hozzáférés megfelelő áron. A magánvállalkozások szerepe nagyon fontos, hiszen vannak olyan technikai aspektusok, amelyeket a magánvállalkozók tudnak ellátni. Természetesen kormány és állami ellenőrzés alatt. És még egy dolgot szeretnék mondani, itt egy univerzális közjószágról van szó, és ezért rendkívül fontos, hogy a források, vízforrások megszerzése, felhasználása hogy történik, hogy történik például Izraelben, Palesztinában, a palesztinek és az izraeliek, izraeliek esetében az a vízforrás, amit felhasználhassanak gyakorlatilag, a szállók megszerezték a vízforrásokat, és ez nagyon hátrányos a megszállottak számára. Ezért igazságot kell szolgáltatnunk, hogy mindenki valóban hozzáférhessen ehhez a közjószághoz. Ezek lennének a megjegyzéseim, és nagyon gazdagnak tartom az összes hozzászólást, mindenképpen megerősítik bennünk, hogy tovább kell folytatnunk a harcot. És még egyszer mondanám, hogy a polgári kezdeményezés nagy örömömre szolgál, és örülök annak, hogy már majdnem két millió aláírás sikerült begyűjteni. Ez valóban egy nagyon fontos, erős jelzés. Remélem, hogy a bizottság is jól fogja, megfelelően fogja ezt értelmezni és a jogalkotási oldalon majd látjuk ennek a lecsapodását elnök Verzsi asszony, és én magam is szeretnék még hozzászólni ezért a paneltagoknak. 12. Félkor be kell, hogy fejezzük, úgyhogy csak a kérdésekre kérünk választ, a kommentárokra nem. Verzsi asszony, önt is most öné a szó. Rövidebb leszek, mint az előttem szóló két kolléga, hiszen az, hogy 5 perc alatt még választ is adjanak a panel tagok, az elég nehéz lesz. Egyetértek sok minden, ami elhangzott. Szeretném én is elmondani, hogy örülök, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást. Nagyon jó elképzelés volt, és nagyon jó, hogy egy ilyen közös Deve droá meghallgatásként szerveztük, ahogy az elnök asszony is mondta, a szociális, anyagi, kulturális javakhoz való hozzáférés a téma, és ezért a mi szakbizottságban is fontos, hogy a gazdasági és a szociális aspektusokat is megvizsgáljuk és megismerjük. Nagyon gazdagok voltak a prezentációk, megvan a lehetőség arra, hogy jobban tudjunk együtt dolgozni, ezeken a témákon, azért, hogy hatékonyabban tudjunk fölépni. A sérülékenyebb rétegek tekintetében annyit szeretnék mondani, hogy itt beszélhetünk emberekről, de beszélhetünk államokról is ebben a témában. A civil szervezetek szerepe a helyi projektek megvalósításában rendkívül fontos sok olyan beszámolót hallottam, hogy a mm, civil szervezetek esetében sokszor a bizottság azt mondja, hogy kis projektekre nincs, lehető, nincs lehetőség, bár ez nincs leírva, de azért szeretném felhívni a bizottságnak a figyelmét arra, hogy ez, ez igaz, ez valóban így működik, és a helyi projektek ugyanakkor hatékonyabbak, és jövedelmezőbbek is, még az Európai Bizottság számára is, úgyhogy befektetés vagy beruházás szempontjából az Európai Unió számára is. Már is befejezem. Én is aláírtam a polgári kezdeményezést. Sajnálom egyébként, hogy Franciaország nem vesz részt aktívan ebbe a kezdeményezésbe, ezt nem is értem, de ez egy zárójeles megjegyzés. A közhatosság ellenőrzése a legfontosabb kérdés is, hiszen itt nem egy normál áruról van szó, ezért kell, hogy legyen egy közhatóság, és nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy a közhatóság hogyan tud föllépni. Ez alapvető kérdés, Veronik de Kaiser is ezt említette, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Örülök annak, hogy a polgári mobilizáció, a polgári kezdeményezés lehetővé tette, hogy felhívjuk a figyelmet erre a kérdésre. Így most már ugye jogi keretet is ki lehet alakítani ehhez az alapvető jószághoz való hozzáférésnek a témájában. Az általános szolgáltatások témájában pedig hangsúlyoznám, hogy ahogy Veronik de Kaiser is mondta, az Európai Uniós helyzetnek a perverzitása, hogy a karitatív témákat hangsúlyozunk, pedig itt egy univerzális általános jogról van szó. És mindaz, amit ma délelőtt hallottam, az mind nagyon hasznos információ volt a számomra. Köszönöm. Thank you, Madam Vers. Köszönöm szépen, Versi asszony. Nekem Norgrov asszonyhoz van egy kérdésem. Ön arról szólt, hogy milyen fontos koncentrálni azokra, akik a köztoaleteket tisztítják, és hogy Indiában ugye az érintetlenek, érinthetetlenek közösségében folyik ilyen kampány. El tudja mondani, hogy ez egy ilyen kaszt rendszer szerű megkülönböztetés. 12.30-kor a tolmácsok elmennek, úgyhogy mindenkit kérek, szakértőket, hogy válaszoljanak három-három percben a kérdésekre, és hát csak ön szólt franciául, de először talán ön kezdené, és akkor utána jöhetnek a többiek. Én, szóval ön lehet az első, aki kettő, maximum három percig beszél franciául, mert aztán elmennek a tolmácsok, és angolul fogjuk folytatni a munkát. Hát akkor most mondjam, és most reagáljak a megjegyzésekre, rendben van természetesen. Köszönöm mindazoknak, akik ezt a polgári kezdeményezést aláírták. Azt hiszem, hogy nagyon jól megértették, hogy ez egy olyan általános kincs, amiért már évek óta harc folyik, és ez egy közszolgálati feladat kell, hogy legyen, és egy közjóvá kell válnia a közszolgálat fogalma persze nagyon különböző az egyes országokban. De azért mégis előbbre lehetne lépni ezen a területen. És különösen a helyi, az önkormányzati hatóságok, állami hatóságok területén mi együttműködünk, a fejlesztésben, és itt mindenképpen szükség van erre a szolidaritásra. És nem is szeretném itt megtámadni a mellettem ülő szomszédomat, de mint francia, tudom, hogy mi tartozunk a multinacionális vállalatoknak, de nagyon fontos, hogy a helyi hatóságok ellenőrzés alatt tartsák ezeket, és a kampány alapja az legyen, hogy minél nagyobb feladatokat kapnak az önkormányzatok. Ez egy aktív lobby munka az európai szinten a licencekről szóló viták idején Németországban, is Németországnak egyébként sikerült elérni, hogy a vizet kivették a licenc irányelv hatája arról, tehát a víz az nem olyan áru, mint minden más. Éppen ezért számomra ez a legfontosabb, és végül pedig még Annyit szeretnék mondani, hogy most az Európai Bizottságnál el kell érni, hogy annak a szellemében, ami már történt, e, ezzel az irányelvel egy kicsit szélesebb körben kapunk egy jogszabálytervezetet, és ez már olyan fogalmakat is tartalmazhat, mint a privát partnerség, vagy a közszolgálati partnerség. Most nem akarok én szovjet modellekről beszélni, ez soha nem volt célja a szakszervezeti munkának. Csak egyszerűen azt szeretném, ha ez a kezdeményezés valóban, ahogy ezt Veronika ezelasszony is mondta, de az elnök asszony félbeszakít, abba is hagyom, de angolul folytatjuk a munkát.